Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. És hölgyeim és uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. Ich darf Sie sehr herzlich zu dieser Nachmittagssitzung begrüßen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a délutáni ülésünkön. Az Emberjogi Albizottsággal és az Oroszországért felelős kapcsolatok delegi, delegációjával együtt tartjuk meg ezt az ülést. Örülök, hogy ott már Karasz elnök úr is körünkben van. Azt kérem, hogy ott hátul Stutzman úr, kérem, hogy gondoskodjon róla, hogy a munkatársai is szépen lassan lenyugodjanak. Mi Ich freue mich, dass wir Michael nagyon örülök annak, hogy Mihály Khodorkovskit üdvözölhetjük. Itt körünkben az Open Russia mozgalom megalapítóját. Khodorkovsky óra már találkoztunk Strasbourgban egy nem hivatalos találkozón. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy az igazságszolgáltatásra való visszaélést, amely önnel történt, az ön kárára történt, ez számunkra elfogadhatatlan. Az ilyen típusú bírósági ítéletek ilyen hosszú börtön vagy büntetéssel, ezek számunkra elfogadhatatlanok. Ez az Amnesty Internationalnek is a véleménye amely Amnesty International önt a lelkismeret fogjának tekintette. 2003-tól 2013-ig volt börtönben, illetve munkatáborban. És nagyon örülünk annak, hogy szabadon engedése után újra megtalálta a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy az orosz civil társadalomért eh, sikra szálljon, és az Open Russia mozgalom megalapításával tette ezt, kezdte ezt meg. Tudjuk, hogy az Oroszországgal való viszony az eh, szomszédos országokban megfigyelhető helyzetek miatt most kritikus. Moldávia, Ukrajna, Grúzia, csak hogy néhányat említsek a krízis központok közül. Az, hogy ön hogy látja ezeket a válságokat, konfliktusokat, ez külön is érdekel bennünket. Ön ismeri az orosz helyzetet. A demokratikus ellenzéknek mennyiben van lehetősége fejlődni, és hogyan tudunk velük együttműködni? Van-e arra lehetőség, hogy a független civil társadalom megvesse a lábát, és folytassa a reformokat, illetve megreformálja a civil társadalmat. Hodorkovszki úr, öné a szó. Э, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani kedves barátaim, hogy elfogadták, hogy eljöjjek önökhöz, meghívtak ide és meghallgatnak. Szeretném megosztani önökkel benyomásaimat azzal kapcsolatban, hogy mi történik jelenleg a nemzetközi színában, hazámmal, Oroszországgal kapcsolatban. Jelenleg az európai szintű biztonságrendszere legsúlyosabb kihívásaival kell szembenézen a második világháború befejezte óta. Lényegében amikor Oroszország anektálta a Krím félszigetet, illetve Ukrajna délkeleti részének területének egy részét, amikor anektálta, akkor gyakorlatilag ez a pozdámai utáni világnak egy fontos eleme lett. Jalta után évtizedekkel a stabilitás újra megborult Európában. A jaltai potsdami rendszer országai közül soha egyetlen ország sem sértette meg korábban azt a fő elvet, ami az európai háború utáni konszenzus lényege volt, tehát hogy területi vitákat Európában háborúval nem lehet megoldani. Itt nem a tisztességről vagy a, egy adott helyzet fair jellegéről szól, hanem itt elvi kérdésről van szó. Az orosz rezsim megint csak megnyitotta Pandora szelencéjét, és egy olyan fenyegetés szabadított a világra, amely már a múltban sokszor érintette sújtotta az európai kontinenst. Sőt, amikor a területi követelésekre tekintünk, Oroszország sokkal sebezhetőbb, mint más országok. A félsziget helyzete helyzetével kapcsolatban a krimi vezetésnek nem csupán geopolitikai céljai vannak, hanem egy olyan külpolitikai komfortzónába kíván visszatérni, ahol a külső tényezők nem jelenthetnek a rezsim fennállására veszélyt. Az orosz rendszer fennállása a Helsinki megállapodás esetében válságot, kihívást jelenthet. Nem csupán a berlini fal leomlását követő időszaknak egy súlyos válsága ez, hanem a detand politikáinak kiigazítására is vonatkozik. Békés együttélés, illetve a belügyekbe való beavatkozás teljes hiánya. Ez lenne az alapcél saját befolyásolási zónájának, természetesen eh, saját befolyási zónáját nem lehet érinteni, és természetesen a az emberi jogok kérdéseit sem szabad fenyege, eh, feszegetni. Oroszország, ahogyan mindig, óriási katonai potenciállal rendelkező ország, ami gyakorlatilag az emberiség többszörösét is képes lenne elpusztítani. A Kreml nagyon szívesen emlékeztet erre mindenkit, ha esetleg elfeledkeznénk róla. Stratégiai, katonai potenciája, amely nyilvánvalóan sokáig fennmarad majd a jövőben is. Olyan emberek ellenőrzése alatt áll, akik politikai és morális szempontból nem elszámoltathatóak, tehát ebből a helyzetből nem lehet gyors kiutat találni. Annak a ténynek ellenére, hogy az Ukrajna elleni agresszió nyilvánvalóan helytelen volt, az Európai Uniónak valamilyen kompromisszumra kell jutnia az orosz rezsimmel kapcsolatban, ugyanis a kompromisszumnak az ellentéte a globális háború. Ez egy nagyon objektív valóság, amit nem lehet egyszerűen félresöpörni a 21. egy 21. századi orosz politikai figura azt mondta, hogy a kompromisszumok kompromisszumok, Azonban, hogyha valaki összeakasztja a bajuszát a Kremlel, akkor gyakorlatilag olyan konfliktus szabadít a világra, amelyet mindannyian megjegyzünk. Emlékeznünk kell arra, hogy az ukrajnai válság nem csupán egy helybéli válság olyan kihívás, ami az egész politikánkat érintheti, ami az autoriter rendszerekre vonatkozik. A konfliktus révén pedig új olyan helyek bukkantak fel Európában, amik problémázónának minősülhetnek, például Ukrajna délkeleti területén. Ez a konfliktus azonban csak azért számít helyi konfliktusnak, mert a, ilyenek a jelenlegi politikai körülmények, illetve a hatalom egyensúlya így alakult ki Oroszország és a nyugati világ között. Azonban e hatalom E hatalom tekintetében sokkal több a változó, mint az állandó. A Kreml környékén sokkal több ember van, aki Európa gyors elbukását kívánja egy politikai és gazdasági válság nyomán. A Kremlben nyilvánvalóan abban reménykednek, hogy a Schengeni szerződésbeli országok közül valamelyiket érintheti ez a válság közvetlenül is, így módon pedig e- az Európai Unió elbukik, politikai összecsapások történnek észak-dél, kelet és nyugat között. Ezért minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy biztosítsák, hogy a megosztottság nem csupán az észak vonalában valósul meg, hanem inkább a Visszula és az Oda vonalán. Ez a válság tehát, ami Európát nagyon komolyan érinti, ezzel kapcsolatban a válság átgyűrűzését szeretnék elérni. Ez a globális gazdasági válság azonban vissza is üthet, hiszen ez az orosz gazdaságot is érintheti nagyon komolyan. Azonban az ezen emberek részéről érkező nyomás esetében nagyon valószínű, hogy a Kreml megpróbálja Európát provokálni ugyanis a régi trockiste elképzelések az állandó tartós forradalomról újra népszerűvé váltak Oroszországban, de most már inkább egy szélsőségesen jobboldali nacionalista hangot, felhangot kaptak. Egy olyan internacionálét szeretnének létrehozni, ami az antiliberális erőket foglalja össze Európában. Putyin így módon tehát egy lélektani háborút kezdett Európa ellen, egyre fokozza propagandáját, illetve a korrupciót, a korrupció a korrupció ügynökét szeretné kiemelni. Tehát egyfajta új hidegháború alakulhat ki. Ez azonban nem fog a közeljövőben megszűnni. Az ukrajnai válság nem területi okokból valósult meg, nem az orosz befolyás helyreállítása, nem orosz érdekekről van szó, hanem olyan emberek érdekeiről, akik a hatalmat magukhoz ragadták Oroszországban. A szabadság ellen, az emberi jogok ellen, az európai értékek ellen. Van-e remény arra, hogy ezzel a fenyegetettséggel hatékonyan leszámoljunk? Igen, van, és ez pedig az orosz bürokrácia jellegéből fakad, ami racionális és politikus, nagyon sok észszerű ember van az orosz közigazgatásban, akik nagyon is támogatják az európai értékeket. Ezeket az embereket azonban arra kényszerítik, hogy egy politikai akarat alá vessék magukat, amit pedig egy bűnöző, korrupt kisebbség ragadott magához, aminek az egyetlen célja, hogy a hatalmát megtartsa. Az, elit, az orosz elit többsége tökéletesen érti, hogy az orosz vezetőség jelen pillanatban katasztrófa felé vezeti az országot. Ez a többség pedig az a korlátozó tényező, amely nem engedheti Oroszországot és az egész világot, hogy a semmibe zuhanjon. Ma azonban, amikor gyakorlatilag neototalitárius rendszer valósult meg Oroszországban, ahol nincs helye senkinek, aki másként gondolkozik, a zavarodottság uralkodik az orosz ellenzékben, ugyanis nincsen olyan mechanizmus, ami lehetővé tenné, hogy legitim módon kerüljenek hatalomra. Az ellenzék fennállásának célja Oroszországban nem az, hogy hatalomra jusson, ez ugyanis most elérhetetlen cél, hanem a szándék az, hogy egyfajta korlátozó tényezőként szerepeljenek a reakciós erőkkel szemben, ami megakadályozhatja, hogy a Kreml globális konfrontációba kerüljön a világgal. Mindegy, hogy a Kreml milyen politikát folytat, ez ugyanis attól függ, hogy az ellenzék hogyan tudja szervezni magát. Jelen pillanatban az ellenzék, az orosz ellenzék nem csak Oroszországért küzd, hanem a teljes európai kontinensért, ezért azt gondolom, hogy erőfeszítéseiket mindenképpen érdemes komolyan támogatni. Mit tehetnek tehát azok az orosz patrióták, akik nem értenek egyet a putyini doktrínával, és mit várhatnak realista módon Európától? Jó lenne, hogyha Európa politikái okosak, tisztességesek lennének. Amikor azt mondom, hogy okos politikát kell folytatni Európában, úgy értem, hogy realisztikusnak kell lenni. Oroszország és Putyin ugyanis nem egyenlő. Putyin előbb vagy utóbb el fog tűnni, Oroszország azonban ott marad, és egyfajta nagyobb Európában kell megtalálja a helyét. Talán ennek a fő oka, hogy ezt a helyet a berlini fal leomlása után úgy határozták meg, ahogy ez okozta, hogy Putyin, a Putyin jelenség meg tudott valósulni. Oroszország és Európa egy dolog, Oro- Putyin Európában pedig egy másik dolog. A kettőt el kell választani. Amikor azt mondom, hogy az európai politikának tisztességesnek kell lennie, akkor azt szeretném önöktől kérni, hogy ne gondoljanak fekete-fehér módon Oroszországra egyfajta karikatúraként, és ne alkalmazzanak kettős mércét azzal kapcsolatban, hogy mi történik Oroszországban. Ez ugyanis kétirányú utcaként is működhet, hogyha Oroszországnak megbocsátanak, és ugyanazt másoknak nem bocsátják meg, az nyilvánvalóan nem maradhat így. Amikor pedig arra gondolok, hogy a politikának differenciáltnak kell lennie, akkor arra gondolok, hogy a szankciókat is tisztességes és intelligens módon kell megvalósítani. Kedves barátaim! Azok a barátaim, akik ellenzik Putyint, azt mondják, hogy a szankciók ellen nem lenne szabad felszólalnom, ugyanis úgy gondolják, hogy Putyint pontosan így lehet visszaszorítani. Ezzel egyetértek, ugyanakkor azt gondolom, hogy súlyos politikai hiba lenne, hogyha Oroszország, mint ország ellen valósítanák meg ezeket a szankciókat. Az orosz gazdaság elleni szankciók bevezetése hiba. Az a logika, hogyha az orosz népnek rosszabb lesz az élete, akkor jobban meg fogják érteni, hogy milyen rosszak a vezetőik. Szerintem ez teljesen elfogadhatatlan logika. Rövidtávú és eléggé kétséges hatásokat lehet ezzel elérni, ezt azonban ellensúlyozhatja a sok hosszú távú stratégiai következmény. Az orosz népet nem szabad Európának eltaszítania magától. Ugyanakkor viszont sokkal keményebbnek kell lennünk a célzott szankciókkal, a korrupt hivatalnokok, rendészeti szervek, üzleti partnereik tekintetében kell a szankciókat megvalósítani célzott módon. Három nagyon fontos gyakorlati kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Először is a szankciók ellenére nem szabad a kulturális és tudományos cserét, cserefolyamatokat megakadályozni. Az új generációt támogatnunk kell. Bármilyen nemes okai lesznek annak, vagy lehetnek annak, hogy a kulturális összeköttetéseket is megszakítsák, mindenképpen fenn kell maradniuk ezeknek a kapcsolatoknak. Ezzel szemben a tudományos és kulturális cseréket támogatnunk kell erősíteni, ugyanis ez lehet a sikere annak, hogy Oroszországban Európát válasszák. Következő, az orosz ellenzéket meg kell óvni attól, hogy levadásszák őket Európában. Nézzük meg, hogy mi történik. Egyrésztről a szankciókról beszélünk, ugyanakkor viszont Putyin a Kremlben fogadta az Interpol vezetőjét, és megköszönte, hogy segített nekik az ellenzék felkutatásában. Azt állítják ugyanis, hogy az ellenzékiek valójában a lobbist, az ellenzékiek valójában titkos ügynökök, akiket lobbisták pénzelnek. Az orosz bíróságokon folyó ilyen jellegű ügyek gyakorlatilag csak az elnyomó rendszer szócsövei. A kiadatásokra gondolok például az európai országok esetében. A harmadik pedig, hogy a Kreml korrupt tevékenységével szemben falat kell emelnünk. Egy de facto totalitárius államról beszélünk. Itt Európában teljesen nyíltan finanszírozzák támogatóikat olyan pénzzel, amelyet a mi népünktől raboltak el, és ez nem csupán az önök egységét aknázzák alá, hanem nagyon rossz szemmel tekint Európára a liberális ellenzék Oroszországban. Vannak olyan ötletek, elképzelések, ideálok, amelyekre az életünket is készek vagyunk feltenni. Tudom, hogy a jelenlegi rezsim nem lesz mindig ott, körülbelül tíz éve van még hátra, véleményem szerint, vagy akár kevesebb. Közös erőfeszítéseinken múlik az, hogy ez idő alatt milyen károkat tud okozni, és hogy utána mi következik. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Elnök mikrofon nélkül. Mr. Karas. Kalász úrnak adom meg először a szót. Kodorkovsky. Kodorkovsky úr, kedves Elmar Brock, először is Szeretnék köszönetet mondani a külügyi bizottságnak és elnökének, hogy lehetővé tették ezt az eszmecserét közösen az Oroszország delegációval és az emberi jogi Albizottsággal. Másodszor, Hodorkovszki úr, én sok szeretettel üdvözlöm Önt. Mindannyian köszönettel tartozunk önnek azért, mert világosan fogalmazott és példaértékű a fellépése. A kérdésem a következő. Oroszországban az embernek az a benyomása, legalábbis ezt a képet mutatják felénk, hogy Putyin úgy tűnik, hogy Putyin egyre több, egyre több követőt talál Oroszországban, egyre többen állnak be mögé, és kérdezem, hogy hogyan látja Oroszországban a vitát arról, illetve a közvélemény alakulását arról, hogy a kormány milyen politikát folytat, illetve az ellenzéket hogyan ítélik meg. Tehát Oroszországon belül mik a vélemények ezzel kapcsolatban. Mit tehetünk mi annak érdekében, hogy a demokratikus törekvéseket erősítsük, amellett, amit ön már elmondott az a benyomás alakult ki, hogy az ellenzék gyengült, a nyilvános kritika pedig visszaszorult. A másik dolog, ön beszélt a tudomány és a kultúra területén az együttműködésről. Tegnap a kulturális, illetve oktatási szakbizottságban azt hallottuk, hogy Oroszország egyre kevesebb érdeklődést mutat ezen eszme csere iránt, mert nem akar Oroszország az Európai Unióval együttműködni, hiszen az egy Európai Unió öm, szankciókat vezetett be. Oroszországgal szemben, tehát minden próbálkozásunkat a szankciókra való hivatkozással vissza öm, elutasítják. A, az orosz erők és az európai erők közötti együttműködést említette, illetve ezek összejátszását említette, ami a szankciókra vonatkozó megjegyzését illeti, ezt nem teljesen értettem, hogyan lehet itt további differenciálást elérni itt ugyanis a személyekről van szó, az ön hozzászólásában nem az általános szankciós rendelkezésről. Végül pedig hogyan látja az emberi jogok helyzetét, a memorial esetét, éppen összefüggésben az igazságügyi vagy jogi eljárással, és mit javasol nekünk az Európa tanácsban az orosz szavazattal kapcsolatban milyen fellépés legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hodorkovszki üdvözlöm önt itt. Tudja ön is, hogy ez az Európai Parlament sokat dolgozott az ön kiszabadításáért. Hat állásfoglalást, két jelentést és egy ajánlást fogadtunk el kiszabadítását kérve, és nagyon örülünk, hogy itt van ma velünk. A kérdésem, kérdéseim gyakorlatilag hasonlítanak azokhoz, amelyek elhangzottak, bár konkrétabbak. Az emberi jogi aktivistáknak mi a helyzete jelen pillanatban Oroszországban? Kapcsolatban áll-e velük ön? Tud-e nekik segíteni? A mozgalma tud-e segíteni nekik? és mit gondol ön az orosz társadalom hogyan vélekedik a nyugati világ szankcióiról. Azt gondolom, hogy ezek a szankciók a közvélem, gondolja-e, hogy a közvélemény szerint ezek a szankciók rossz képet alakíthatnak ki az Európai Unióról. Mit gondol, hogy mit tehetnénk azzal kapcsolatban, hogy az orosz közvélemény jobban vélekedjen az Európai Unióról, és hogyan tudjuk az emberi jogi aktivisták tevékenységét segíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Láncbergis úr. Eh, Hodorkovszki úr, nagyon örülünk, hogy itt van. Uh, az Európai Parlamentben, és ön sokunk számára eh, szimbóluma az eh, emberi jogi jogsértéseknek Oroszországban. Az első eh, kérdező által feltett kérdésekre szeretnék visszautalni. Az emberi jogi helyzet Oroszországban sok esetben felháborító. Néhány esetet említenék. A krími tatárok a legutóbb megszállt területen, aztán a katonák édesanyjainak a helyzete Oroszországban. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Ő hogyan látja az emberjogi helyzetet, és milyen perspektívába helyezné ezt? Kérdezem, hogy már elvesztettük-e a harcot, vagy egyszerűen csak arról van ez szó, hogy ez új formát ölt. Köszönöm szépen. Ez tényleg példaértékű volt. Kérem, mindenki maximum másfél percben szóljon hozzá. 18-an szeretnének ugyanis hozzászólni, úgyhogy most lezárom a hozzászólók listáját. Jó lájnen. Következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Sajnos nem jó a mikrofonja a hozzászólónak, nem hallják a tolmácsok. Sajnos továbbra sem halljuk a hozzászólót. Feltételezzük, hogy rossz a mikrofon, amelynél ül. Most halljuk, igen, köszönjük. Nos, harmadszor kezdek bele a beszédembe. Köszönöm ezeket az egyértelmű szavakat, németországi képviselő vagyok. Ön is tudja, hogy Németország a putyini propaganda cél keresztjében áll, a közvélemény destabilizálni kívánják. Nos, minden kritika mellett ön azt mondta, hogy meg kell érteni mag- egymást Oroszországgal, a megértésre kell töröke- törökedni. Na most hogy kell ezt érteni? Én Willy Brandt miatt lettem politikus, én ezt fontosnak tartottam a keleti nyitást de miről, miben lehet egyetértésre jutni Putyinnal? Karasz kollégával az orosz delegációban ülünk. Kérdezem, hogy miben látja ezt az orientációváltást Oroszország részéről Európa felől elfordul, Oroszország és Kína fele fordul. Ennek van-e tartalma, tartalmi jelentősége, vagy ez is csak egy sóműsor? műsor? És végül pedig a, kérdezem, hogy az Európai Unió, az Eurázsiai Unióval együtt tud-e működni, ebben lát-e valami érdemi lehetőséget? Köszönöm szépen a konstruktív kérdéseket, mondja az elnök. Denis Magett kap szót. Eh, Demes Máker. Ja. Demes Máker úr. Ja. Eh, welkom eh, ook in naam van onze groep, meneer Kodors. Eh. Üdvözlöm! Kodorkovski, úr, a mi frakciónk nevében is. Számos kérdés elhangzott már, számos kérdés, amelyeket én is szeretem volna feltenni. Ön teljesen világosan fogalmazta meg, hogy Putin Oroszországa, tehát nem általánosságban Oroszország, hanem Putin Oroszországa autoriter államból totalitáriánus állammá vált. Nagyon nehéz egyet működni ezzel az országgal, a közvélemény nem szabad. A politikát Oroszországban a nagy médiumok, tévécsatornák, sajtó irányítja. Hogyan lehet Oroszországgal máshogy kommunikálni, mint a hagyományos nagy médiacsatornákon. Ön azt gondolja-e, hogy Oroszországban az internet játszhat-e eh, szerepet? Hogyan lehet a közvéleményt Oroszországban jobban elérni? Vannak-e más utak, módok, mint a hivatalos öm, eh, programok és médiumok? Ami a szankciókat illeti, ön azt mondta, hogy fontos lenne, hogy a szankciók ne érintsék eh, közvetlen a polgárokat. De hogyan lehet ezt elérni? Most minket végül is támogat, vagy nekünk jó, a, jók a csökkenő olajárak, ez Oroszországnak rossz, de a szankciókat hogyan lehet fenntartani, fenn kell tartani? Or- Európa is szenved ugyanis ettől, főleg a KKV-k, kisebb cégek és a mezőgazdasági üzemek. Thank you, Chairman. Mr. Khodorkovsky. Köszönöm szépen, elnök úr. Khodorkovsky úr. Ön az egyetlen férfi ebben a teremben, aki a Putyin gulágját. Itt ülök, középen. És Putyin valóban tartozik önnek tíz évet, tíz évet vett el öntől, és meg kell találni a módját, hogy kártalanítsa önt ezért. Putyin Oroszországa lekerült arról a listáról, azon országok listájáról, akikben bízni tudunk, azon országok listájáról, amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és a nemzetközi jogot. Valóban elvárjuk az orosz ellenszéktől, hogy szembeszálljon Putyinnal. Októberben öntől a Twitteren azt kérdezték, visszaadja el majd a Krímfélszigetet, hogyha az Orosz Föderáció elnöke lesz? Az ön nagyon világos, egyértelmű válasza az volt, egyszerű választ, egyértelmű választ adok, nem, tehát nem fogjuk visszaadni a Krimfélszigetet. És azt is mondta, hogy évtizedekig fenn fog állni még a Krimfélsziget problémája. Kérem, mondja el, mi az álláspontja a Krimfélszigettel kapcsolatosan. Ez a parlament ugyanis legalábbis remélhetőleg sosem fogja elfogadni a Krimfélsziget megszállását orosz erők által. Köszönöm. A Kreml propaganda egyik nyugati sikere szerintem az, hogy egyre több képviselőt a házban, de egyre több nagy-britanniai és német kolléga is azt mondja, hogy Oroszország stratégiai, stratégiája némileg érthető, és ezért a nyugat hibái okolhatók, egyrészt a NATO és hibái, másrészt pedig a társulási egyezmény okolható, ezért ön mit gondol erről? És másodszorban Ön elmondta, hogy vannak más regionális konfliktusok és nem belátható, hogy hogyan alakulott a helyzet. Osztja-e azt a véleményt, hogy tovább fog folytatódni Ukrajna keleti részének orosz inváziója? Köszönöm szépen, mondja Kelem képviselő Hodarkovszki úr. Nagy öröm és megkönnyebbülés önt végre ilyen sok év után itt üdvözölni. De nagyon sokan meglepődtünk azon, hogy Putyin visszatért a szovjet stílusú hatalomgyakorláshoz, és a KGB ilyen hatalmas hatalomra tett szert az Orosz Föderációban. A kérdésem önhöz a következő. Úgy gondolja, hogy más lenne a helyzet, hogy a Szovjetunió szemlása után a szovjet rezsim által elkövetett bűncselekményeket megfelelően elítélték volna? Ugyanis most is azt láthatjuk, hogy bűncselekményeket követnek el, de nem születik ezzel kapcsolatos megfelelő ítélet. Úgy gondolja el, hogy a szovjet nomenklatúra tovább folytatása, további fenntartása hiba volt a Szovjetunió összeomlását követően. Köszönöm. Sajnos nem halljuk az elnök urat, mert nem kapcsolja be a mikrofonját. Grigóla képviselő. Üdvözlöm Önt, Hodorkovszki úr! Az anyanyelvén kívánok most kérdést feltenni Önnek, azaz oroszul. Itt ülök a jobb oldalon. Csak nehogy véletlenül a fordítás során elsikkadjon az üzenet. Lett képviselő vagyok. Továbbítani fogom azt, amit mondott a miniszterünknek kérdésem önhöz a következő. Mit gondol az orosz magatartásról a balti térségben? Az utóbbi időszakban azt láthattuk, hogy világos nyoma, nyomásgyakorlás történik a köztársaságainkra, és másodszorban hogyan látja a saját szerepét az orosz politikában a jövőben. Köszönöm. Bostináru képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Hodorkovszki úr. Be kell vallanom, az elemzésének a nagy részével egyetértek, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk ma. Első kérdésem a következő. A Krimfélszigettel kapcsolatosan még megoldatlan a probléma. Oroszország most hatalmas mennyiségű katonai felszerelést készít elő rakétákat, harci repülőgépeket, készültségben van az orosz hadsereg. Mit gondol, miért teszi ezt Oroszország? Hiszen ezáltal teljesen felborul a Fekete-tengeri régió egyensúlya, és másodszorban Oroszország állítólag számos EU-s tagállamon pár, politikai pártokat finanszíroz. Úgy gondolja, hogy ez ugyanolyan eljárás, mint amit a náci rezsim folytatott annak idején. Hogyan tudjuk értelmezni Oroszországnak ezt a szisztematikus és rendszer szintű fellépését? Köszönöm. Mr. Gurek? Gurek úr. Hmm? E, dziękuję bardzo. E, pan jest... Köszönöm szépen. Valószínűleg ön az első orosz vendégünk ebben az új ciklusban, ennek nagyon örülök. És szeretném megragadni az alkalmat és a következő kérdéseket feltenni. Látva Oroszország új kezdeményezését, a nemzet egységére vonatkozóan. Egy határozat született ebben az ügyben, ugye? Hogyan viszonyul Oroszország a kommunizmushoz, a szovjet múlthoz? A memoriál betiltását is eh, szeretném megemlíteni. Mi a helyzet az emberi jogokkal, a vallásgyakorlás szabadságával? Hogyan tudják az emberek a saját véleményüket szabadon megfogalmazni? Szeretném, hogyha rövid összefoglalót adna a helyzetről. Köszönöm szépen, mondja Van Balen képviselő. Sok kérdés elhangzott a gazdaságra vonatkozóan. Ön ért a gazdasághoz, azt hiszem. Oroszország számára elviselhetők-e az alacsony kőolajárak, a szankciók, a tőke kiáramlása az országból, Mennyiben fog ez és hogyan fogja befolyásolni a putyini politikát? Én ugyanis úgy látom, hogy sajnálatos módon nyugaton minden eszközt meg kell ragadnunk a folyamatok megállítására, sem a kelet-ukrajnai helyzetet nem tudjuk elfogadni, sem a Krimfélsziget annexióját meg tudja-e oldani tehát Putyin ezt a gazdasági helyzetet? Elnök úr mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt van Hadorkovszki úr, amikor legutóbb találkoztam önnel. Akkor rácsok mögött láttam önt egy bíróság előtt, sokkal jobb ez a mai helyzet, úgy hiszem. Két kérdésem van mit ért kompromisszum alatt. Kompromisszumról beszélt, mit ért ez alatt, és másodszorban pedig ez közvetlenül kapcsolódik az első kérdésemhez. Mi, mink van nekünk, amit Oroszország akarhat? Eltekintve az imperialista ambíciók elismerésének vágyától, eltekintve mindattól, ami egy kiegyenlítődés tárgyát képezhetné. Köszönöm szépen, elnök úr, Hodorkovszki úr. Én is azt szeretném kérdezni, hogy ez az úgynevezett 85%-os népszerűségi ráta igaz-e, Putyinnal kapcsolatban. Például az orosz közvélemény nem reagál -e érzékenyen a rubel zuhanására, illetve az egyéb szankciókra. Ez vajon Putyin úr népszerűségét hogyan befolyásolja? Leinen úr is említette ezt a témát, tehát ez a közeledés Oroszország és Kína között. Én azt gondolom, hogy hosszú távon az orosz érdeknek érdeket az szolgálná, hogyha nyugati irányba közelednének, nem pedig Kína felé. Ön mit gondol, hogy hosszú távon vagy akár középtávon hogyan tudja értékelni ezt a fajta közeledést? Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Hodorkovski úr, én vagyok az egyik litván képviselő, és eh, találkoztunk önnel Litvániában, amikor egy eh, litván kőolajfinomítót felvásároltak. Azzal kapcsolatban Szeretnék kérdést feltenni önnek, hogy mit kellene tennünk itt Európában. Ön ugyanis valószínűleg a nemzetközi politikát is ugyancsak jól ismeri. Hogyan történhetett meg, hogy 2008-ban, amikor azt láttuk, hogy Oroszország katonai stratégiáját megváltoztatja, amikor területeket anektált, Grúziában például, illetve a nyeszeren túli területeken, most pedig Ukrajnában még mindig azt gondoljuk, azt kell gondolnunk, hogy ugyanolyan együttműködést tudunk fenntartani Európa és Oroszország között. Ön is ezt az elemet kiemelte. A fő érv a nukleáris fegyverekkel, az atomfegyverekkel kapcsolatos. Tisztában vagyunk azzal, hogy az orosz propaganda kapacitás milyen. Ha a szankciókat csökkentjük, illetve visszavonjuk, akkor az orosz gazdaságnak, az orosz rendszernek propagandára több pénzeszköze lesz. Azt is tudjuk, hogy az orosz nép még inkább dühös lesz a kapitalistákra, és ők fognak nagyobb szegénységben élni. A kérdés az, hogy helyesen gondoljuk-e Helyes-e, hogy magára hagyjuk Ukrajnát, hogy megvédje magát? A balti államok körében van-e elegendő egység arra, hogy ezt a kihívást leküzdjék, és van-e vajon Európában elég egység arra, a kelet-európai és dél-kelet-európai országokat illetően, szomszédainkat illetően ezekkel a problémákkal kapcsolatban, amelyek fennállnak. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy szabadlábon láthatjuk szorosan figyelemmel kísértük az önügyét. És nagyon örülök, hogy egyértelmű különbséget tesz az orosz nép és a Kreml között, ugyanis mi magunk is ezt, ezt tesszük. Ezért nagyon fontos az igazságosság és a jogállamiság alkalmazása. A Magnetsky lista esetében pedig az amerikaiaknak más a megközelítése, mint nekünk itt Európában. Ön mit gondol, az ilyen célzott szankciók hogyan válhatnának be az emberi jogokkal visszaélő oroszok ellen. Milyen hatása lenne ennek az orosz oldalon? Mit gondol, hogyan hatna ez az oroszokra, ha egységesebb álláspontot képviselnénk az EU-ban? Ön említette civil társadalom szerepét Oroszországban. A memorial bezárását nagyon nagy aggodalommal követjük. Mi lehet a hatása annak, hogyha a civil társadalom és a média szerepét csökkentik, hogy el, amelyek ellensúlyozhatnák a propagandát? Děkuji vám za slovo, pane předsedající. mi Michail Borisovič. Köszönöm szépen szavait. Én magam cseh képviselő vagyok itt az Európai Parlamentben. Oroszul fogok beszélni. Javaszkodj. Ami az ukrajnai helyzetet illeti, szeretnék rámutatni arra, hogy Ezeket az eseményeket nagyon szorosan figyelemmel kísértük a Majdan helyzetét hónapokon keresztül. A Donbass területen folytatott harcokat is figyelemmel kísérjük, amikor a Donetszki repülőteret próbálták védeni. Ezzel kapcsolatban a kérdésem az, hogy Oroszországban az értelmiségiek álltak mindig az előrehaladás mögött. Ön is említette az elit helyzetét. A kérdésem az tehát, hogy van-e arra lehetőség, hogy ez a fajta ukrán kaviár Oroszországra vesse magát, és hogyan tudnánk ezt Oroszországban is megvalósítani. A Majdan sikeres volt. Ez Oroszországban hogyan lehetne megvalósítani? Az értelmiségi elit vezethetné ezt. Voorzitter, dank u wel. Meneer Kodorkovski, het is voor mij een eer dat u eh, hier aanwezig bent. Köszönöm szépen, Hodorkovszki úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt van közöttünk és én is azt mondhatom, hogy én az orosz delegációban vagyok képviselő, Hollandia részéről is nagyon pozitív a hozzáállás. Nagyon sok kérdést tettek fel a kollégáim. Most azt, hogyha azt nézzük, hogy a Putyint, illetve az állampolgárokat hogyan érintik a szankciók. A kérdés az, hogy mit tehetünk ezzel kapcsolatban a polgároknak hogyan segíthetünk, ugyanis az instabilitás tekintetében ez a vállalkozásokat hogyan érinti? Mit tehetünk mi most itt Európában? Thank you, Mr. Chairman. Um, szépen, elnök úr Hodorkovszki úr, hadd mondjam el, hogy hogy felnézünk önre itt Európában, és Oroszország reményét látjuk önben a jövőre nézve. Két kérdésem van, hogyha ön Oroszország elnöke lesz, itt vagyok, hogyha ön Oroszország elnöke lesz, elkezdi-e Oroszország deputinizációját. Németországban ugyanis a denacifikáció után Németország nagyon gazdag ország lett és virágzó ország lett, amelyre támaszkodik az Európai Unió. 91-ben azonban elkövették azt a hibát Oroszországgal kapcsolatban, hogy ott a múltat nem dolgozták fel. A másik kérdésem pedig az, hogy hogyan lehet támogatni az ellenzéket. Nagyon nehéz ugyanis olyan ellenzéket támogatni, amely nem tud konszolidálódni. Önnek mi a véleménye a konszolidációról Oroszországban, az ellenzék területén, oldalán? Van erre lehetőség? Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Söflin György. Oroszországban, az észak-kaukázusi területen már megjelent az iszlamizmus, ezt látja el, hogy ez elterjedhet városi területeken is, és ezáltal szükségesé válik-e a biztonsági helyzet átgondolása. Sajnos az elnököt nem halljuk, mert mikrofon nélkül szól hozzá, ezt nem tudjuk tolmácsolni. Lezártuk a hozzászólók listáját, mondja az elnök. No, I'm seen that. Please make it clearly next time. But... Elnézést, későn jelen, jelentkeztek, az újonnan jelentkezők, már lezártuk a hozzászólók listáját, most Hodorkovszki úrnak fogjuk megadni a szót. Спасибо, господа, за такой объем вопросов. Мы бы... Köszönöm szépen, kedves képviselők, ezeket a kérdéseket. Hát holnap hajnalig itt ülhetnénk, hogyha ezeket a kérdéseket meg akarnám válaszolni az összeset, de nem akarom annyira próbára állítani a türelmüket, próbára tenni a türelmüket. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik ennyi év alatt támogattak engem és kollégáimat akiket az orosz igazságszolgáltatási rendszer elnyomó ága utolért. Nagyon hálásak vagyunk önöknek, és az önök támogatása még mindig sokat jelent számunkra és azok számára, akik még mindig a börtönbüntetésüket töltik Oroszországban, és egyesek, nem, egyesek számára ez még elég hosszúra nyúlhat. Nos, ami az emberi jogi helyzetet illeti, emberi jogi öm, jogvédőket illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, aktuális kérdés. Putyin nagyon tradicionális módszereket követ Nyugat-Európával, az emberi jogi jogvédőkkel, az ellenzékkel szemben igyekszik megosztani őket, ezeket a szereplőket, és így harcolni ellenük. Mindenki, aki megpróbál vele együttműködni, azokat ő ö, tolerálja, de akik ö, abszolút szembe mennek vele, azokat üldözi. És hogyha ebben a, ö, ezzel a gyakorlattal sikeres lesz, akkor megnyerte a csatát. Azok, akik egységes fellépést követtek, ott, és az ezzel az egységes fellépéssel sikereket lehetett részben elérni, ez érvényes Európára, illetve az emberjogi jogvédők fellépésére részben, és ezzel együtt kell élni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsük az emberjogi mozgalmat? Tehát mindent megteszünk azonban el tudják képzelni, hogy a lehetőségeink eléggé korlátozottak. Ami a szankciókat illeti, ezekkel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy ezeket Oroszország elleni szankcióként harangozták be. Tudom, hogy az állásfoglalásban valami más szerepel, de a Kreml propaganda eh, gépezete ezt eh, egy kicsit el, átformálta, és eh, nem volt elég erős ahhoz az ellenzék, hogy ezt visszafordítsa. Az, a szankciókat tehát Oroszország ellenes szankcióknak állították be, és ezzel a rezsim karjaiba hajtottak még több embert. Tehetünk-e ezzel szemben valamit? Tehetünk, és tennünk is kell. Ha, ne, ha nem csak beszélünk, hanem a tettek mezeire lépünk. Látniuk kell, hogy különbség van Putyin és Oroszország az orosz nép között. És ha ezt belátjuk, akkor könnyebb utat, módot találni arra, hogy különválasszuk az orosz nép érdekeit és a Putyin rezsim érdekeit. Hadd adjak egy példát erre. A költségvetés pénzeinek lenyúlása, a korrupció, ezek, hogyha megnézzük, ez váltotta ki részben az ukrajnai válságot. Nagyon egyszerű a válasz erre. Miért volt ez így? Azért, mert a Putyint körülvevők korrupt tevékenységéből elege lett a népnek, az embereknek, elegük lett a korrupcióból, elegük volt abból, hogy figy- azt figyeljék, vagy azt nézzék, hogy az állami pénzeket lenyúlják, ellopják. És valamit tenni kellett ezen negatív megítéléssel szemben. Ezért kezdődött meg ez az ukrajnai dolog, Rá kell ébreszteni az embereket hogy lássák azt, hogy a Putyint körülvevők nek a nyugaton, nyugaton, a nyugati bankszámlákon van a pénzük, itt van a pénzük nyugaton. Most persze Ázsiába akarják gyorsan átirányítani ezeket a pénzeket és ezt a vagyon, de nem mindenki tette ezt meg eddig, nem mindenki kezdte el. Hogyha a szankciókat jobban úgy állították volna be, hogy ezek az orosz költségvetésből lopó személyek elleni szankciók, és a katonai fellépést bevezető el, bevezetők elleni szankciók, hogyha felmutatták volna, hogy kik ezek, akik Olaszországban, Németországban vannak, és ott van a pénzük is, ez egyszerű lett volna, hát tudni lehet, hogy kik ezek az emberek. Kár, hogy nem így csinálták. Nekem megvan a válaszom erre a kérdésre, hogy miért nem így történt, de hát ez nem éppen egy kellemes válasz. Ami a deputinizációt illeti, Oroszország hatalmas ország, és és ami Grúziában történt, az előző rezsim teljes felszámolása, ez lehetetlen lett volna Oroszországban, ez lehetetlen Oroszországban. A, hierarchia, a hatalom hierarchiájának különböző szintjein vannak olyan emberek, akik az új Oroszországban nem tarthatnak meg a pozíciójukat, és egyetértek, hogy nagyon nagy hiba volt az, hogy a Szovjetunió szétesése után még akár erkölcsi szinten sem került sor azok elítélésére, akik közvetlenül részt vettek a Szovjetunióban elkötő, elkövetett bűncselekményekben és bűnökben. Ezt a hibát nem lehet megismételni. Hány emberről beszélünk? Nos, az oroszországi beszédeimben azt mondtam, hogy körülbelül a jelenlegi politikai és közigazgatási apparátus 10%-áról beszélünk. Ez több tízezer ember. És hogyha ezt összehasonlítjuk a szankciókkal, hát ez 13 embert, e, ember ellen irányult. Nos, ők ugyan félnek, de ez a félelem egy kicsit virtuális, kicsit távoli, nem annyira szorongató. Az ilyen tevékenység indokolható-e? Hogyha hogyha az európaiak azt mondanák, hogy nem akarunk üzleti kapcsolatba lépni senkivel, aki, aki lop az orosz költségvetésből, vagy azokkal, akik katonai agressziót mutatnak másokkal szemben. Hogyha önök képesek lennének kimutatni azt, hogy a pénz hova megy, ami Oroszországból jön, akkor igen, képesek lennének, képesek lennének meggyőzni az oroszokat. Ez egy sokkoló valóság lenne sokak számára. Egyesek az ügyvédeket fizették meg a Jukosz ügyben, Hágában. Az emberek tudták, hogy több millió dollárt költöttek erre, ez Számos ilyen példát lehetett volna említeni. Miért nem? Miért nem hozzák ezeket nyilvánosságra? Ezt nem értem. Хочу ответить на uh, тяжелый вопрос, касающийся Крыма. Ami a Krímfélszigetet illeti, különböző alkalmakkor elmondtam, és most is elismétlem, hogy Krimfélsziget annektálása illegális. Mindenféle egyéb, vagy ezzel ellentmondó érvelés helytelen alapokon áll. Ezzel egy időben meg kell értenünk, hogy az oroszok nagy része, az orosz nép nagy része mégis támogatja ezt. Hogyha a demokratikus rezsimről beszélünk, akkor most hogyan mehetünk szembe azzal, amit az emberek többsége akar? Arról kellene meggyőzni az embereket, hogy ez a nem jó megoldás, és valamilyen kompromisszumra kellene jutni, valamilyen gazdasági valami gazdasági unióra például, mint Európában, ahol nincsenek határok. Ez lenne az ideális megoldás, de hát ezt évtizedekig tart. Ahogy ukrán kollégák mondják, gyakran vissza kell adnotok ezt a területet, egy diktatórikus rendszer vette ezt el, de hát egy demokratikus rendszer nem cselekedhet hasonlóan. Nagyon sajnálom, itt most be kell fejeznem, az elnök úr nagyon szigorú, ezt mindannyian tudják. Einer muss immer die Rolle des Bad Cop spielen. Hát valakinek el kell játszani a rossz zsarut is, és ez a valaki én vagyok. De hát már itt vár kinn az ajtó előtt a libanoni miniszterelnök, akinek 17 órakor a parlament elnökével van találkozója, úgyhogy fontos, hogy betartsuk az időkereteket. Köszönöm szépen önnek, Holorkovszki úr, hogy eljött. Nagyon fontos dolgokról beszélt. De azt hiszem ön is láthatta, hogy sokan közülünk szimpatizálnak önnel. Köszönöm szépen, hogy eljött, és remélem, hogy továbbra is kapcsolatban maradunk. Köszönöm. Sorry. Sorry for you. Damen und Herren, wir sind knapp in der Hölgyeim és Uraim, kevés az időnk, ezért azonnal újra megnyitnám az ülést, folytatjuk a munkát. Örülök annak, hogy itt van Libanon miniszterelnöke velünk. Egy olyan országról van szó, mely azt hiszem az elmúlt évek és évtizedek során annyit szenvedett, mint kevés másik ország rengeteg konfliktus dúlt az országban. Részben vallási gyökerű konfliktusokról van szó. De részben egyfajta mellékhadszintér is az ország. Az ország lakossága rendkívüli rendkívül nehéz körülmények között még nagy áldozatokat is vállal. Körülbelül háromnegyed évvel, egy évvel ezelőtt ott jártam, és akkor nem csak az volt, hogy több mint 300 ezer palesztin élt táborokban, hanem egy millió szíriai menekült és az országban tartózkodott. Ha utána számolunk, 1,3 millió menekült, mit is jelentene ez? Gondoljunk bele, mindenki kinek, kinek a saját régiója számára, vagy a saját városa számára. Hát hatalmas terhek, hatalmas terheket visel ez az ország. Még akkor is, hogyha többek között az Európai Unió is támogatja Libanont, öné a szó miniszterelnök úr. Mr. Elmar Brock. Elmar Brock úr. Tisztelt a FET szakbizottsági elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ma délután itt lehetek az Európai Parlamentben. Egy Sikeres brüsszeli látogatásomnak az utolsó állomásához érkeztem ezzel, amelynek során sikerült újra élettel megtölteni a hosszantartó partneri kapcsolatokat és barátságot Libanon és az Európai Unió között. Különösen örülök annak, hogy a külügyi szakbizottságot is meglátogathatom. Ez a szakbizottság az Európai Unió külpolitikájának egyik fő szereplője. Itt ebben a házban a demokratikus legitimitás legmagasabb szintjén vagyunk az Európai Uniós intézmények között. Nincs tehát még egy olyan színhely, ahol lehetne beszélni az Európai Unióról, és ahol elmondhatnám a véleményemet, mint ez a hely. Az én üzenetem elsősorban a barátság üzenete, amely egy gazda kulturális, történelmi és földrajzi kapocsra épül. Az én országom Libanon barátsága ez, és Libanon a régiónk egyik legrégebbi múltú demokráciája. A második üzenetemben aggályomnak szeretnék hangot adni. A jelenlegi helyzet a régiónkban aggasztó. A szomszédos Szíriában dúló erőszakos konfliktus súlyos következményekkel jár az én országom Libanon számára is. Libanonban él a legtöbb szíriai a libani lakosságra vetítve, ide menekültek a legtöbben. Gazdasági társadalmi, szociális és biztonságpolitikai terheket ró ez ránk. Libanon nyitva tartotta és nyitva tartja a szíriai válság kirobbanása óta a határait. Vendégszeretetünk és a népünk nyitottsága azonban hatalmas próbának van kitéve, és aránytalanul nagy teher hárul ránk. Fontos, hogy a nemzetközi közösség kézzelfogható módon segítsen Libanonnak abban, hogy valami, némileg mérsékelni tudja ennek a jelenségnek a messzeható hatásait, ugyanis a kormányunk nem tudja egyedül viselni ezt a terhet. Ennek kontextusában szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak és annak tagállamainak a támogatásért. Mindezek ellenére azonban látnunk kell, hogy ez egy példátlan válság, amely példátlan reakciót követel meg. Mindeközben a libanoni kormány további lépéseket tesz a válság kezelésében, nem egy szűk megközelítést alkalmazva, egy restriktív megközelítést, hanem megpróbálunk világos kritériumokat meghatározni az országba való bejutásra vonatkozóan, mindig is tiszteletben tartva persze a nemzetközi jogi előírásokat és kritériumokat. A terrorizmus egy további nagy kihívás, amelyel szembe kell nézni a régiónak. És a régióval együtt Libanonnak is. Terrorista csoportok visszaélnek az iszlám vallással, amely a béke, a mérséklet, az önmérséklet és a harmónia vallása. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy nehogy abba, belessünk abba a csapdába, amelyet azért hoztak létre, kifejezetten, hogy a kulturális és vallási vonalak, erővonalak mentén megosztottságot szüljenek. Azonnal reagálnunk kell erre ez elengedhetetlen a biztonságunk szempontjából. A libanoni fegyveres erők és biztonsági erők hősi harcot vívnak e jelenség ellen, annak ellenére, hogy korlátozottak a lehetőségeik, és annak ellenére, hogy sokan veszítették életüket ebben a harcban. A, amikor 26 katonánkat próbáltuk kimenekíteni, túszokat ejtettek. Kettő katonánkat lefejezték, és egy harmadikat pedig agyonlőttek. Ezért kérünk támogatást a fegyveres erőink munkájára vonatkozólag is, hiszen nem konvencionális harci módszerekkel szembesülünk. Hosszú távú kitekintésemben szeretném elmondani, hogy a válság politikai megoldás az egyetlen lehetséges megoldás. A palesztin probléma képezi a frusztrációink egyik okát. Évekig tartó tárgyalások után a béke még mindig egy messzi célkitűzés csupán, és a palesztinok még mindig nem nyerhetnek elismerést szuverén államok számára. Született 2000 a 2000-es évek elején született egy kezdeményezés a konfliktus megoldására. Sajnos Izrael még mindig palesztin területeket foglal el, és tovább, tovább folytatja a telepek létrehozásának politikáját. Jeruzsálem a Szent Város, amely rendkívül fontos szereppel bír, ismét színhelye a konfliktusoknak. Az Európai Unió hangot adott annak, mennyire elítéli ezeket a fejleményeket, és megpróbál élni azon politikai, gazdasági és diplomáciai eszközeivel, annak érdekében, hogy sikerüljön a nemzetné és megoldást találni a problémára. Nem szabad megengedni, hogy sérüljenek a nemzetközi jogi előírások. Mindeközben Libanon megpróbálja szavatolni a biztonságát és politikai kohézióját. A koalíciós kormányunk fellépése által megpróbáljuk megoldani a biztonsági, gazdasági és társadalmi kérdéseket. Mindeközben szem előtt tartjuk benne persze annak szükségességét, hogy mielőbb a köztársaság elnököt válaszol, és szavatoljuk az intézmények megfelelő működését. Önök itt Brüsszelben minden bizonyára értik és tudják, hogy a konszenzus kialakítása nem mindig egyszerű feladat. Az utolsó üzenetem pedig a remény üzenete. A libanoni modellje az önmérsékletnek, a toleranciának és az együttélésnek viszonylag jól működik. Annak ellenére, hogy hatalmas nyomás és feszültség tapasztalható a társadalom és a nyilvánosság szintjén, Libanon még mindig egy fajta központja a mérsékelt erőknek a régióban. Ez a modell hosszú távon is működőképesnek bizonyult, ezért is olyan fontos egy jobb jövő szempontjából. Most pedig eh, várom a kérdéseket szívesen válaszolok azokra. Köszönöm szépen, elnök úr! Most megadom a szót. Oui, monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, merci. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, nagyon örülök, hogy itt van. Ahogy prokur is mondta, nem csak a külügybizottsági tagként szeretnék hozzászólni, hanem a parlament közi delegáció, Mastrek parlament közi delegáció elnöke is ként is. Brok úr is, és a miniszter elnök úr is mondta, hogy hatalmas bevándorlási nyomás haladt el ez az ország. 18%-át teszik ki a népességnek a bevándorlók, menekültek, ez hatalmas szám. Ez azt jelenteni, hogy francia, ez ugyanolyan lenne, mint hogyha Franciaországban 12-15 millió embert kellene befogadni. Úgyhogy a kollégáimmal együtt Nagyra értékeljük az önök elkötelezettségét. Ami ezeket a helyzetet illeti, az ENSZ már nem tud segítséget nyújtani, élelmiszer segítséget nyújtani, ezt fel kellett függeszteni. A menekültek rendkívül nehéz helyzetben vannak, hogyan lehet segíteni, hogyan tudunk mi, az Európai Parlament segíteni, hogy elérjék azt, hogy az az, azok a segélyek, amelyek szükségesek a menekültek számára elérjék az önök országát. Ami a libanoni fenyegetéseket illeti, illetve üldözéseket illeti, itt az izraeli elleni fellépések, Bashar al-Assad támogatása, ez egy új epizódus a szunitek és a síták között a 2005-ös merénylet után. Úgy tűnik, hogy egyre feszültebb a helyzet a síták körében, a Hezbollah körében. Hogyan lehet elkerülni az, hogy ez a felekezeti konfliktus és megosztottság teljesen megkövesedjen? Köszönöm, várom a válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, köszönöm szépen a jelenlétét és az előadását. Tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben van az országa, nagyon érzékeny ez a szituáció. Van itt egy kérdés, egy fontos politikai válság ra kerül sor. Elman elnöknek a mandátuma lejárt, nem sikerült konszenzusra jutni az új elnök személyét illetően. Önöknek is tíz hónapig tartott kormányt alakítani, és továbbra is felmerül a lehetőség arra, hogy a választási törvényt meg megváltoztassák. Ha jól értettem, itt konfliktusban állnak a dolgok a, a parlament 61 68 tagját arányosági elv alapján választanák meg, a többieket pedig a többségi elv alapján. Úgy gondolja-e, hogy egy belátható határidőn belül sikerül konszenzusra jutni ezen a területén, hogy ne legyen vége láthatatlan ez a válság? Köszönöm. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, én is szeretném üdvözölni Halemma Szalener az önnyelvén. A kérdés, amelyet megosztott velünk, hogy milyen nehézségeken megy keresztül Libanon, illetve a menekültek ügyét említette, a Szíriából érkező menekültek ügyét. Mindannyian tudjuk, hogy milyen mi a helyzet Szíriával kapcsolatban, illetve az iszlám állammal. Azt szeretném tudni, hogy mit tesznek azért, hogy megakadályozzák, hogy a Hezbollah Szíriában egyre roncson a helyzeten. Ami pedig az iszlám állam helyzetét illeti, nehezen tudjuk megérteni, hogy az iszlám állam hogyan tudott ilyen hatalmas földterületeket magához ragadni tulajdonképpen kiáll az iszlám állam mögött. És mit gondolnak, ez a harc meddig fog tartani? Illetve a közel-keletnél még Palesztina helyzetét is említettem, itt az Európai Unióban szintén szorosan figyelemmel kísérjük ezt a helyzetet, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani. Ön mit gondol, Palesztina elismerése akadályozza vagy segíti a béke folyamatot? Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Az ECL frakció nevében is szeretném üdvözölni. A libanoni nép, a régóta szenvedő libanoni néphez szólok most, és együtt érzek velük. Napi szinten destabilizálja az ország helyzetét most a régia, régió helyzete, illetve a sétek és a szunniták közötti konfliktus. A Euronews-ban beszámoltak arról, hogy az önök biztonsági szolgál, szolgálatai Abu Bakr al-Baghdadi az úgynevezett iszlám állam kalifáját letartóztatták. Ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy 20 libanoni katonai túszt ejtettek fogjul az iszlám állam képviselői, illetve a török a török kurt párt hozzáállása ezzel kapcsolatban pedig, illetve a török biztonsági szolgálatok hozzáállása, amikor a határ közelében egy gépkocsiba rejtett bombát robbantottak. Törökország, illetve Katar nem, volt, nem fogalmaztak egyértelműen, nem ítélték el egyértelműen az iszlám államot. Köszönöm szépen, elnök úr! A nemzetközi közösség, ami valójában az Egyesült Államok és Európa némi anexussal. Hibás ugyanis nem reagált azokra a problémákra, amelyek a régióban felütötték a fejüket, tehát az eredményes fellépés hiánya Például az, hogy nem nyújtottunk humanitárius segítséget a menekülteknek. Nem látok politikai megoldásokat. Palesztina semmilyen megoldást nem kínál, az oszlói béke folyamat gyakorlatilag a semmi folyamata, Izrael pedig a negyedik Genfi egyezményt is megsérti. Ez tulajdonképpen a közel múlt leghosszabb 50 éves gyarmatosítási története iszlámista ellenzék alakul ki. Az iszlamizmus, az iszlám növekedése, a fanatizmus növekedése, térnyerése a régióban, az elkeseredettség, a reménytelenség eredménye, az Arab Liga Beirutban a palesztin állásfoglalással kapcsolatban sem tudott megfelelő választ adni. Jordánia és Libanon pedig Szíria és Irak viharában a sínai térség konfliktussal kapcsolatban egy állítólagos demokratikus kormány, illetve a palesztin-izraeli konfliktus tekintetében Mit gondol az Európai Unióról, mit gondolnak, amikor nagyon szép, nyilat, hangzatos nyilatkozatokat teszünk, ugyanakkor viszont a humanitárius segítségnyújtáson kívül semmilyen politikai megoldást nem tudunk nem tudunk kínálni. Politikai törpék vagyunk. Ön hogyan látja, robbanhat ezen helyzet, vagy pedig megoldásra lehet találni? Köszönöm. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, miniszterelnök úr! 2008-ban született a dohai megállapodás, a libanoni erők pedig a tárgyalásokon megállapodtak. A volt Katari emír részéről történtek beavatkozások, illetve Erdogán a török elnök részéről Szaúd-Arábia külügyminisztere, a volt külügyminiszter, illetve Bernard Kushner részéről, Szulimán úr volt az elnök egészen májusig, májusban pedig, május óta viszont több mint ötször ülésezett a parlament, hogy új elnököt válasszanak. Ön úgy gondolja-e, hogy az általán felsorolt országok illetve ezek a személyek részt vehetnek-e, segíthetnek-e abban, hogy ezt a libanoni helyzetet megoldják, és hogyha ezt ők nem tudják elérni, akkor ki érheti el, és milyen eszközökkel? Sokkal több kérdést is tudnék feltenni, de már így is eleget tettem fel. Aztán, ami a Hezbollahot illeti, illetve a válságban játszott szerepe, a hadsereg szerepe, a megtorlások, illetve a, e, e, események hatásai, milyen hatást gyakorolnak a libanoni nép életére. Thanks, President. Uh, Prime Minister, you're very welcome. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önöt, miniszterelnök úr, a zöld frakció nevében is. Azon országa valóban elismer minden, el, meg, megérdemel minden elismerést, hiszen az évek során sok menekültnek kívánt, kínáltak új otthont. Két kérdésem van. Egyrészt említette, hogy az Európai Unió támogatta azon országát, és a tagállamok 3 milliárdos segítséget nyújtottak humanitárius célokra, de a pénzen túlmenően látható, hogy az önök kis országa számára egy destabilizáló hatás valósul meg. Mire lenne még szükségük? Az EU-s politikákban minden mindennel összefügg. Ezt látjuk mi is, és ennek összefüggésében a palesztin békefolyamattal kapcsolatos megjegyzésével egyetértek, se békéről, se folyamatról nem beszélhetünk, mi az Európai Unióban látjuk, hogy milyen gond van Palesztinával kapcsolatosan. Én is megismétlem Kán úr kérdését felé: Palesztina elismerésén, államként való elismerésének milyen hatása van a régióra ön szerint? Láthattuk, mi történt Skóciában, Svédországban is lesz nem sokára egy jelentős szavazás, és a francia parlamentben is. Ön hogyan látja ezt a folyamatot, hiszen lassan úgy tűnik, lassan egyre nagyobb a lendület. Ön szerint az Európai Unió mit tud tenni annak érdekében, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy felé legyen a közel-keleti béke folyamat, amely nagyon is megrekedt sajnos. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm önnek, miniszterelnök úr, hogy az országa ilyen nagy szerepet vállalta menekülteknek nyújtott humanitárius segítségnyújtásban. Ezt nagyon fontosnak tartom, és mindenképpen figyelemben kell ezt vennünk, ezt a tényállást, amikor itt Európában értékeljük a jelenlegi helyzetet. Más szemszögből nézve, geopolitikailag nézve ez egy központi kérdés, hiszen Onnantól kezdve, hogy az Európai Unió azon gondolkodik, hogy ebben a fontos régióban saját geopolitikai szerepet is vállaljon, látnunk kell ezt a szempontot is. Érdekelne, hogy mit gondol, őszintén mit gondol arról, hogy Európa hol mulasztott, és mit gondol arról Mogherini asszony révén mit tudunk tenni a közeljövőben. Olasz képviselőként pedig szeretném kikérni a véleményét az Unipol fellépésével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az iszlám állam beszivárgásának veszélyével határozottan szembe kell szállni. Indokolt a kérdés, úgy hiszem, hiszen Libanon egy olyan ország, amelyet szinte magára hagytunk. Kérdés, hogy a libanoni fegyveres erők tényleg szembe tudnak-e szállni egy ilyen kihívással. És van okunk azt gondolni, hogy még súlyosbodni fog a helyzet Európának, azt hiszem, igenis van oka aggodalomra, hogyha látjuk ezeket a fejleményeket. Mit tud mondani az iszlám államról, tehát ebben az összefüggésben köszönöm még egyszer, hogy eljött, és minden jót kívánok. Adam. Eh, spoštovani gospod eh, predsednik vlade, eh, vesel sem vašega obiska. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, nagyon örülök, hogy itt van és szól hozzánk. Nemrégiben ellátogattam Libanonba, és magam is a saját szememmel láttam, hogy milyen nehéz helyzetben helyzetbe került Libanon. és nyilván egyértelműen megérdemlik a támogatásunkat. Most két lejárt az elnök mandátuma, és egy ideje új elnök kell. Préda úr válaszához csatlakoznék, nem lenne-e könnyebb, hogyha a demokratikus intézmények jól működnének, megfelelően működnének a sokszínűség, ezt önök is nyilván tudják, gazdagító, és a különböző identitások egymás mellett együtt élhetnek. Hogyan és mikor várható megoldás? Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Libanon csodás módon próbálja megúszni a környező háború káros hatásait, nem vagyok nagyon, nem értek együtt nagyon sok kollégával, akik a Hezbollahot és a szunitákat egy kalap alatt említi. Hezbollahnak is, a Hezbollahnak is van kormányzati szerepe Libanonban. Nagyon konkrét, regionális támogatói vannak az iszlám államnak. Ön attól tart-e, hogy a következő állam állomása a káosz urainak az önországa lesz-e. És a következő kérdésem pedig a menekültekhez kapcsolódik. Ez hogyan hat a gazdaságra? Fognak-e segítséget kérni az Európai Uniótól? Grazie Presidente, e un sincero ringraziamento. Köszönöm szépen, elnök úr szívemből köszönöm a libanoni miniszterelnöknek azt, ahogyan a közel-keleti saktáblán Libanon szerepét betöltötte. Libanon egy modell, követendő modell, azonban ezt most fenyegetik, fenyegeti az iszlám állam veszélye, de ne korlátozzuk magunkat erre, ugyanis arra is szeretnék emlékeztetni, hogy milyen nyilatkozatot hallhattunk al néhány hónappal ezelőtt. Az emír Abu al emír nyilatkozatával kapcsolatban, aki egyértelmű konfrontációra szólított fel libanoni területen az Abnusra milíciái, illetve a Hezbollah között, hogy büntesse egészen pontosan a Hezbollah szerepvállalását Szíriában az elmúlt években. Annak ellenére, hogy milyen nehéz a helyzet, amelyet mi is említettünk, tehát hogy ilyen rengeteg szíriai menekült érkezett Libanonba, illetve a palesztin menekültek, a politikai problémák, amelyeket sok alkalommal kiemeltünk már. Az ön hazája vajon készen áll-e arra, hogy szembeszálljon az erőszak fokozódásával a Hezbollah és az Al-Nusra, illetve az, az iszlám állam között? Milyen szerepet tölthet be ebben az esetben az Európai Unió, illetve a NATO. Libanon milyen szerepet tölthet be ebben a rendkívül nehéz helyzetben, ami Palesztina elismerésére vonatkozik. Tudhatjuk, hogy ez lehet az ahhoz, hogy mindkét felet tárgyalóasztalhoz ültessünk, és tartós békéről tárgyalhassunk. Calvin Mike. Calvin Mike következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a szíriai-libanoni határon léptem át, amikor az extrémisták és a terroristák elleni harcról szóló konferencián vettem részt. Kérdezem, hogy az ön kormánya, az ön országa hogyan tud segíteni az Assad rezsimnek? Biztos vagyok benne, hogyha az IS nyer, akkor a következő áldozat a Libanon lesz. President, I start by azzal kezdem, hogy kifejezésre juttatom nagyra becsülésemet. Köszönöm a kedves szavakat és az üdvözlő szavakat, amelyeket hallottam önöktől. Nem vártam, hogy ilyen sokan szólnak hozzá, és ilyen szók kérdést tesznek fel, de ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy aggasztja önöket a helyzet, és és fontosnak tartják, hogy foglalkozzanak Libanonnal. Először is köszönöm szépen eh, tehát az érdeklődést, amit mutatnak a eh, hazám iránt. A kérdések nagy része és a hozzászólások nagy része hasonló, hasonló volt, tehát hasonló témákban eh, szóltak hozzá. Persze, értem, hogy nincs túl sok időnk, és nincs időnk minden kérdést megválaszolni, de néhány fontos pontra szeretnék azért kitérni, amelyek szerintem megválaszolják a legfontosabb aggodalmakat. Először is a libanoni belső helyzetre szeretnék kitérni. Igen, van egy eh, belső konfliktus, nem sikerült új elnököt választani. Úgyhogy meg kellett eh, hosszabbítanunk a parlament mandátumát, és még mindig nem sikerült a koalíciós eh, kormányt hatékonyá tenni, nem tudják kezelni ezt a nehéz helyzetet. De azt mondhatom, hogy igen, a demokrácia Libanonban mind jó időkben, mind rossz időkben jó szolgálatot tett, és még továbbra is kitartunk a demokrácia és az alkotmány mellett. Néha ezek megoldják a problémákat, néha nem. De amíg a demokrácia létezik, addig reményünk is megvan arra, hogy hamarosan sikerül megoldani a politikai válságokat is. Én a külügyi bizottságban vagyok, és a parlamenti képviselők vesznek körül, akik megértik annak a fontosságát, hogy a demokráciát fenn kell tartani és támogatni kell. Libanon hosszú hagyományra tekinthet vissza a régióban. Ami a szíriai konfliktust illeti, és ennek az átterjedését Libanonra, különös tekintettel azokra a kérdésekre, amelyeket többször is feltettek, mégpedig a libanoni politikai párt részvételét, illetve a szíriai konfrontációban. Azt mondhatom el, hogy amikor az én koalíciós kormányom létrejött, akkor képesek voltunk miniszteri állásfoglalást elfogadni. Egy nagyon fontos pozíció szerepelt ebben. Minden politikai frakció, a Hezbollah is egyetértett ezzel. Mégpedig arról van itt szó, hogy a szíriai eseményektől elhatárolódunk. Azonban sajnálatos módon a szavak és a valóság között különbség van. Folyamatosan próbáltuk a lehető legjobb tudásunk szerint ezt a, az egyezményt, vagy ezt az megállapodást öm, megvalósítani, de sajnos egyes esetekben, mint amelyeket önök is felvetettek, ez nem sikerült. Ez nem akadályozza meg azt, hogy továbbra is megpróbálunk, megpróbáljuk fenntartani ezt a politikát. Tudom, hogy nem tudok most teljes választ adni a kérdéseikre. Ez nem könnyű, és ez a helyzet, és nem éppen reményteljes. Ami az IS helyzetét illeti, ezzel kapcsolatban voltak ugye kérdések, hogyan alakulhatott ki ez a helyzet, mi húzódik meg az extrémizmus mögött. Nos, ennek a gyökere az, hogy nem engedik meg azt, hogy a mérséklet, mértékesség, a mérséklet, mérsékelt erők uralkodjanak. Nagyon fontos a béke megállapodás, amíg ezt nem sikerül elérni, addig csak növekszik az extrémizmus, és a terrorizmus terjed. A terroristák azt mondják, hogy ők ennek az új kornak a szupermenjei, kihasználják a médiumokat, a szociális hálózatokat, hogy az imidzsüket így terjesszék. Azt hiszem, hogy a fenntartható békés megállap, béke megállapodás azonnal erősíteni a mérsékelt erőket, és megállítaná a terrorizmust. Úgyhogy ebben kell um, előrelépnünk, és azt kérem önöktől, hogy a palesztin helyzettel kapcsolatban igyekezzenek önök is megegyezésre jutni. A szíriai menekültek helyzete nagy ö, problémát jelent számunkra túlságosan nagy terhet vállaltunk, és pontosan itt van szükség a segítségükre, több humanitárius segítségnyújtásra, pénzügyi segítségre, és a struktúráink, az intézményeink erősítésére. Ezért néhány hónappal ezelőtt létrehoztunk egy új megközelítést, amely az egész közösségre vonatkozik, nem csak a menekültekre. Annak érdekében, hogy a szíriai menekültek terhével megbirkózzunk, az egész libanoni közösséget, népet erősíteni kell. Pontosan ez az, ahol az EU bilaterális programokkal nagyon nagy segítségünkre volt. Különös tekintettel a katonai segítségnyújtás a, amit szakértők nyújtottak a hadseregünknek. Ez a hadsereg így most a, meg tudta valósítani a jogállamiságot az országban minden regionális feszültség ellenére. Igen, nagy lépéseket tettünk előre, nem csak azért, hogy a jogállamiságot megvalósítsuk, hanem azért is, hogy csökkentsük a felekezeti válsá, feszültségeket, amelyeket az extrémisták ki akartak használni. Ez egy nagyon fontos lépés volt, és ezzel együtt igyekszünk előre lépni. Az Európai Unió támogatni tud bennünket, például a szomszédságpolitikával, új utak nyitásával és azt gondolom, hogy az Európai Unió érzi a felelősségét, Persze ehhez a parlament támogatására szükség van, a jogalkotók támogatásra. Úgyhogy én bátorítom önöket ebben. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk önöknek. Ami az olasz részvételt illeti, igen, ezt is nagyon nagyra értékeljük, ezt igyekszünk megtartani, fenntartani. Az elmúlt kilenc évben, 2006 óta nagyon nagy segítséget kaptunk ezáltal, és ez lehetővé tette a szükséges stabilitás megtartását, létrehozását Dél-Libanonban. Azt remélem, hogy hamarosan képesek leszünk az új libanoni választási jog bevezetésére, amely a demokráciát erősíti majd, és amely oda vezet majd, hogy meg tudjuk választani az új elnököt, és végre tudjuk hajtani az alkotmány rendelkezéseit a szabadság és a szuverenitás kérdésében. Azzal kellene lezárnom, hogy a politikai válságunk ellenére és a régiós feszültségek ellenőre, ellenére szeretném elmondani, hogy a valutarendszerünk, a bankrendszerünk sikeres, mindenek ellenére működőképes, és ez segíti a beruházásokat Libanonban. Libanon egy nagyon dinamikus gazdaság, és nagyon örülünk, hogyha ezt figyelembe veszik. És nagyon örülnénk annak, hogy az Európai Beruházási Bank is folytatná a tevékenységét. Ma reggel egy sikeres találkozóra került sor köztem és Juncker elnök között, és Mogherini asszony is részt vett ezen és ők is kifejezésre juttatták aggodalmukat, és elmondták, hogy Libanont támogatják. Reméljük, hogy ez több bilaterális segítségnyújtásban és regionális segítségnyújtásban fog majd lecsapódni, hogy a mérsékelt erők győzedelmeskedhessenek az extrémisták fölött. Azt gondolom, hogy egy döntés hiánya vezetette az IS elterjedéséhez, hogyha két évvel ezelőtt megszületett volna ez a fontos döntés, akkor azt hiszem nem jutottunk volna oda, ahol most vagyunk. Azonban, hadd legyek őszinte, nemzetközi szinten a helyzet így alakult, ahogy alakult, A legtöbb nemzetközi vezetővel felvett kapcsolat során ez meglepetés volt számomra, még az ensz is, hogy azt kérdezték tőlünk, hogy tőlem, hogy ön szerint mit tehetünk Szíriában? Hát mit kellett volna tenni két évvel ezelőtt? Ez a kérdés. Két évvel ezelőtt kellett volna megtenni, amit meg kellett volna tenni, amit nem tettek meg, és most Hát ez, ennek a levét isszuk meg, a politikai megoldás elengedhetetlen Szíriában, és ez a politikai megoldás figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet, és igyekszik valamilyen megoldásra jutni. Persze tudom, hogy vannak erőfeszítések a politikai megoldás felé, de nyilván nagyon sok bátorságra, dinamizmusra van szükség ahhoz, hogy megállítsuk a vérontást, az extrémizmust, és ezt a és ezt a mészárlást. Köszönöm szépen, hogy fogadtak, és eszmecserét folytathattunk. Reméljük, hogy Libanonban üdvözölhetem önöket hamarosan. Örülök, hogy egyik kollégájuk Libanonban járt, és saját szemével látta a helyzetet. Az ország biztonságos, a helyzet kontroll alatt van, élvezhetik libanoni tartózkodásukat, hogyha ellátogatnak hozzánk, és megismerhetik az országunkat. Nagyon sok szeretettel várjuk Önöket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Prime Minister, thank you very much. Köszönjük szépen a miniszterelnök úrnak. A legjobbakat kívánjuk önnek és az ön népének. Azt látjuk, hogy az iszlám állam olyan szereplő, amely nem akar tárgyalni és nem akar kompromisszumot kötni. Ezért sajnos egyre nehezebb a helyzet. A politikai kompromisszumot megelőzően katonai fellépésre lehet szükség, de ez olyan kérdés, amelyet nem tudunk ma megoldani. Köszönöm még egyszer, és minden jót kívánok!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 Vamos a empezar. Kezdjük akkor, mondja az elnök úr. Jön a második témánk. Eszmecsere Bernardi Leon ENSZ külön megbízottal. Ő az ENSZ főtitkár képviselője Líbiában. Én azért örülök nagyon, Leon úr, hogy itt üdvözölhetem, és szeretnék köszönetet mondani, hogy rendelkezésünkre állt ezen eszmecsere keretében itt az külügyi bizottság tagjaival. Ahogyan ön is tudja, az Európai Parlament szorosan figyelemmel kíséri a dél-mediterrán térség helyzetét, és a líbiai helyzet romlása pedig nagy aggályokat keltett bennünk. Az a külügyi tanács legutóbbi ülése után, november 17 után a tanács elkötelezte magát Európai Unió szintű fellépésekre, illetve hogy támogatja a nemzeti párbeszédet ebben a nagyon összetett konfliktusban, főként ami a Líbiai Alkotmánybíróság ítéletét illeti a választási folyamatról. November 26-án, és az elnök úr mikrofonja kikapcsolódott a libiai erőszakkal kapcsolatban, és kiemelték, hogy katonai megoldást nem lehet nyújtani a jelenlegi válságra. Ahhoz, hogy a vitára elegendő időt biztosítsunk, először is Leonornak fogom megadni a szót, hogy bevezetőt tartson olyan 10 percben, és szeretnénk tudni főként azt, hogy az Európai Unió mit tehet azért, hogy a megoldást megtalálják. Leonor, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy visszatérhettem az Európai Parlamentbe. Három éve, három évig voltam az Európai Unió családjának tagja, és valóban hiányzott már Brüsszel. Talán meglepődik valaki, hogy ezt mondom, hogy hiányzik Brüsszel, ugyanis ha valaki napsütötte országból jön, talán nem ért velem egyet, de ez így van. A brüsszeli életet hiányoltam, az intézményeket, ezért nagy öröm számomra, hogy itt lehetek újra, és hogy eszmecserét folytathatok önökkel. Ahogyan tudják, a libiai helyzet valóban összetett. És nagy figyelmet érdemelt, főként az elmúlt négy-öt hónapban amióta júliusban megkezdődtek az összecsapások Tripoli környékén, amelyeket iszlámista milíciák vezettek, akik követeléseikben megfogalmazták, hogy a Tripoli repülőtéről vonuljanak ki a szinten milíciái, illetve kirekesztő politikai narratívát kezdtek alkalmazni bizonyos erőkkel szemben, illetve a korábbi rezsimhez, Kadafi rezsimhez közel álló szervek, illetve erők próbálták átvenni a hatalmat az intézményekben és megakadályozni az átmenetet, az átalakulást. Két hónapnyi összecsapásnak lehettünk szemtanúi Tripoliban, ezután pedig viszonylagos nyugalom időszaka következett, későbbiekben pedig újraindultak ezek az összecsapások, úgyhogy Tripoli nyugati részén, az Afuzai hegységben találhatjuk jelenleg a konfliktus egyik elemét, a katonai konfliktust egyik elemét. A nemzetközi közösség, az ENSZ, az Európai Unió reagált ezekre az összecsapásokra, erre a helyzetre, a stabilitás hiányára, ami nagyon aggaszt mindannyiunkat, a teljes nemzetközi közösséget, ugyanis Európa számára ez nagy kihatással lehet, hogyha instabilitás alakul ki az országban, ennek a következményei főként a biztonsághoz kapcsolódnak, a terrorizmushoz, emigrációhoz, energia problémák merülhetnek fel. Líbia a tőlünk délre első térség közepén található, ezért ami az országot érinti, az egész Európát érinti, és ez pedig nagyon jelentős aggályokat kelt a teljes nemzetközi közösségben. A reakciónk az első pillanattól kezdve az, az volt, hogy megpróbáljuk helyreállítani a politikai folyamatot, megpróbáljuk helyreállítani, ha hívhatjuk így, az átmenetet, jól lehet, Líbia esetében valamennyi politikai kifejezés egy kicsit mást jelent, mint a zóna a vidék egyéb országaiban. Tunéziában beszélhetünk átmenetről, a demokráciába vezető átmenetről, Líbia esetében pedig az állam nélküliség, illetve a diktatúrából való átmenet, egy olyan diktatúra, ami nem csupán az intézményeket tette tönkre, illetve a demokratikus konstrukció, a politikai konstrukció valamennyi elemét, hanem a politikai kultúra és mentalitást is elpusztította. Ennek pusztító hatásai pedig a e rezsim pusztító hatásait még mindig tapasztalhatjuk, és a jelenlegi válságnak is ez az egyik okozója. Tehát az átmenethez, a politikai folyamathoz való visszatérés volt, a nemzetközi közösség erőfeszítése. Az első szakaszban együttműködve a képviselőház tagjaival a nemzetközi közösség által elismert egyetlen szervezettel, intézménnyel. Ennek keretében a parlamenti képviselők, akik az első pillanattól kezdve részt vettek a parlament ülésein, illetve a Misrata Tripoli és Líbia keleti részének képviselői, akik bolykottálták a parlament üléseit. De ez a folyamat megszakadt, amikor november elején döntés született a legfelsőbb bíróság részéről Líbiában, egy rendkívül ellentmondásos ítélet keretében, ahol intézményi, aminek nem volt megfelelő intézményi támogatottsága, azonban azt a politikai erők, illetve a korábbi nemzeti Tripoli kongresszus úgy vette, hogy ez megerősítette azt, hogy a képviselőház már nem a libiai parlament, és ezért a, nemzeti, a Tripoliban található nemzeti kongresszusnak kell átadni a törvényhozási hatalmat. Ez az oka annak, hogy nagyon bonyolult a politikai folyamat. Ha le lehet vonni bármilyen tanulságot ebből a folyamatból, a legfelsőbb bíróság döntéséből, és nagyon nehéz levonni a tanulságot, hiszen ez nehezíti a eszmecserénket, de hogyha értelmezni kívánjuk ezt a döntést, teljesen egyértelmű, hogy ott helyben változás történt. Változás, mivel a két parlament közül egyiknek sincs ellenzéke, tehát ha az egyik elv, amely alapján Líbiával együttműködtünk, az az volt, hogy a legitimitás az inkluzív parlament, semmelyik parlament nem tudott inkluzív parlamentet alakítani. A második, hogy az egyes szereplők önmagukról alkotott képe megváltozott politikai szereplőként például a Nemzeti Kongresszus jelen pillanatban sokkal erősebb szerepet szán magának, mint korábban, és ez pedig arra késztet minket, hogy munkánkat is átalakítsuk. A harmadik ok pedig, hogy a a párbeszéd valamelyik szereplője tehát azok a parlamenti képviselők, akik a Tubruki parlament üléseit bolykottálták, elfogadták ezt a bírósági határozatot, és jól lehet a nemzetközi közösség nem akar, illetve nem tud az eldöntöttekkel kapcsolatba beavatkozni, mert ellentmondásos a szöveg. Ezzel kapcsolatban az elmúlt három hétben próbáltunk valamilyen megoldásra jutni. Azt gondolom, hogy nagyon közel állunk annak lehetőségéhez, hogy bejelentsék a politikai folyamathoz való visszatérést. Én azt remélem, hogy ez hamar megtörténik. Talán az elkövetkezendő napokban akár. És hogyha lehetséges, még jövő héten térjünk vissza Líbia város ahhoz a libiai, abba a libiai városba, amelyet minden fél elfogadott, hogy ezt a politikai folyamatot újraindíthassuk. Azt gondolom, hogy egy megállapodás született a felek között, hogy a politikai folyamat megvalósuljon. Holnap lesz egy találkozó, egy nagyon fontos találkozó itt Brüsszelben, miniszteri szinten. hogy a nemzetközi közösség részéről támogassuk a leginkább befolyásos szereplőket ezzel az óhajjal kapcsolatban, hogy visszatérjenek a politikai folyamathoz. Ami pedig ezt a kérdést illeti, amivel az ülést kezdtük, hogy mit tehet az Európai Unió. Azt kell mondanom, hogy az EN szempontjából az Európai Unió nagyon sokat tehet. Nagyon sokat tehet a politikai szintéren, ugyanis alapvető fontosságú partner Líbia számára, szemben azzal, ami más szomszédos országokkal történt, olyan partner, amelyet semlegesnek tekintenek, aminek nagyon nagy befolyása van, és nagyon nagy hatása Tripolira és Misrátára is, ezért politikai szempontból alapvető fontosságú, és az Európai Unió, ahogyan a különböző küldöttei a tagállamoknak nagyon aktívak, és nagyon jól egyeztetik, összehangolják a munkájukat az Európai Unióval. Az ENSZ is egyébként így tekinti, hogy nagyon politikai részt vesznek a politikai folyamatban. Gazdasági szempontból is a legfontosabb partnere Líbiának, hiszen a kereskedelmi tevékenység legnagyobb százalékát képviseli mindenféle területen. Ezek általában energetikai termékekre vonatkoznak, amelyekkel Líbia rendelkezik, tehát ezzel kapcsolatos kereskedelem a legfontosabb. Líbia számára az Európai Unió a legfontosabb gazdasági partner. És azt mondanám, hogy nem csupán felelősség, hanem szükséges is hogy elmagyarázza a líbiai partnereknek, hogy csupán politikai megállapodással csak e mindenki számára elfogadható helyzettel lehet észszerűen fenntartani ezeket a gazdasági folyamatokat, de amíg ez a teljes zavarodottsági helyzet fennáll a partnerek tekintetében, hogy ki mit ellenőriz, mi történik a központi bankkal, mi történik a beruházási hatósággal, mi történik a milíciákkal, amelyek kőolajkitermelő egységeket tartanak ellenőrzésük alatt, mi történik a nagy távközlési vállalatokkal. Olyan nemzetközi helyzet alakult ki, ahol nagyon sok európai ország elismer egy parlamentet, egy kormányt, de a belső líbiai jogi rendszer a másikat ismeri el, ez pedig az európai vállalatok számára is nagyon fontos befolyással rendelkezik. Ez felelősség kérdése írt, de szükséges is Európa számára, hogy elmagyarázza a líbiai partnereinek, hogy meg kell oldaniuk ezt a helyzetet, politikai megállapodásra kell jutniuk annak érdekében, hogy helyreállítsák a világ többi részével fennálló gazdasági kapcsolataikat, főként az Európai Unióval. Európának nagyon sok mondani valója van a biztonsági helyzetről. Az európai országok voltak azok, amelyek a legnagyobb mértékben szerepet vállaltak a Kadafival Kadafi elleni forradalomban, ezért Európát alapvető fontosságú partnernek tekintik abban a közös forradalomban, a alapvető partnernek tekintik az új Líbia felépítésében, ahol fontos biztonsági aspektusok is szerepet játszanak, illetve ez nagyon szorosan kapcsolódik a biztonság a terrorizmus kérdéséhez. Itt is az Európai Unió is elszenvedi a posztterrorista fenyegetettséget, ami pedig keleten, Darna városában, illetve Bengáziban is nagyon fontosak. Illetve a déli régiónban, de az Európai Unió számára és a teljes Szaher területen terület nagy aggályokat kelt bennünk, ugyanis folyamatos kiképző táborokat találhatunk Líbia déli részén, dzsihadista kiképző táborokat, és nagy mértékben Szevrata, illetve más régióban pedig olyan dzsihadista elemek találhatók, amelyek együttműködhetnek Tunéziával, és ez aggályos nem csupán Líbia szempontjából, hanem az egész régió Tunézia szempontjából, vagy Algéria szempontjából, amelynek biztonsági helyzete szintén akaszt. Ezért az Európai Unió politikai, gazdasági, biztonsági szempontból is alapvető fontosságú partner, részt vesz a politikai folyamatban, az ENSZ számára egy alapvető fontosságú partner, és ugyan jelen pillanatban az ENSZ misszió élén egy európai áll. Ez pontosan azért van, mert elismerjük, felismerjük az Európai Unió szerepét. Én semmilyen személyes érdememnek nem tekintem ezt a helyzetet, hogy engem erre a posztra kineveztek, hanem ez egy elismerése az Európai Unió tevékenységének. Ugyanis semleges segítőként, támogatóként arra törekszik az Európai Unió, hogy stabilitást, politikai stabilitást valósítson meg a régióban, és szerintem Líbia esetében is ugyanez a helyzet. Így tehát olyan folyamat kezdődik, ami talán az utolsó lehetősége Líbiának. Ha a líbiaiak nem tudják kihasználni ezt a lehetőséget, az elkövetkezendő napokban adódik ez a lehetőség a Gadames 2 folyamatban. Tehát, hogy politikai megoldásra jussanak, akkor egyre több összecsapásra, bizonytalansági helyzetre, a biztonság hiányára kerül majd sor. A politikai szereplőknek tehát a támogatásunkra van szüksége, és nagyobb szerepet kell biztosítani azoknak, akik segíthetnek abban, hogy ebből a bonyolult helyzetből kivezessék az országot. Ezért tehát eljött az idő arra, hogy nagyon erős, határozott üzenetet küldjünk a nemzetközi közösség részéről, és az Európai Parlamentnek is ez lehetőségében áll, hogy politikai megoldásra törekedjenek, ugyanis számunkra nincsen más lehetőség, és hogy az egyes személyes érdekeiken próbáljanak meg túllépni, Líbia és a nemzetközi közösség érdekei szem előtt tartva. Azt hiszem, hogy ezek a fő elemek, kétség kívül azonban párbeszédünkben lehetőség nyílik majd arra, hogy akár más lehetséges tevékenységi területeket találjunk az Európai Unió számára. Köszönöm szépen, Leonor, mondja az elnök, elég jól állunk idővel, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenkinek két percet tudunk biztosítani. Migyán Monúrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Leonor, hogy eljött az Európai Parlamentbe. Nagyon nehéz feladat áll ön előtt. Tudom, hogy a belső helyzet nagyon nehéz, illetve az alkotmánybíróság döntése még jobban nehezíti a helyzetet. A belső párbeszéd esetében talán a nemzetközi egyeztetés sem olyan egyszerű, főként a szomszédos országok, a régiók országai tekintetében alapvető fontosságú arra törekedni, hogy össze, tehát hogy közeledjenek az álláspontok a szomszédos országokban ugyanis tudjuk, hogy a szeptember 17-i madridi ülés is erre a konvergenciára törekedett, de szeretném, hogyha szólna egy kicsit bővebben a konvergencia szintjéről, illetve esetleg a miniszteri konferenciáról szóljon többet, amire holnap kerül sor. Végezetül pedig a 2174-es biztonsági tanácsi határozat milyen eredményeket teremtett az elmúlt hónapokban, melyek az országok, amelyek együttműködnek, fegyverkezés tekintetében milyen eredményeket hozott ez. Köszönöm szépen. Mivel még többen is kértek szót, ezért most csökkenteni fogjuk a felszólalási időt másfél percre. Panzéri úr következik. Ben ritrovato, Bernardino. Köszönöm. Üdvözlöm Önt, Bernardino úr, örülök, hogy itt van. Úgy gondolom, ki kell használnunk ezt az utolsó esélyt Líbiában, de az európaiaknak is meg kell érteniük, hogy milyen katasztrófákra került sor Líbiában, hogyha az európaiak ezt nem értik meg, akkor a líbiaiak is nehezen fogják megérteni azt, hogy ez az utolsó esélyük. főképviselő asszony tegnap nyilatkozott itt a teremben, és elmondta az esetleges kezdeményezésekkel kapcsolatosan, hogy nem ellenzi ezeket a kezdeményezéseket, hiszen van egy szoros kapcsolat az Európai Bizottsággal, és ez egy egységes eljárás keretén belül helyezhető el, helyezhetők el ezek a kezdeményezések. Úgy gondolom igaza van, néhány hibát követtünk el. Voltak olyan országok, amelyek különös utaspolitikát követtek. Volt egy beavatkozás Líbiában, és senki sem gondolkodott azon, hogy mi lesz majd azután. Itt van a geopolitika kérdése, az energetika, a migráció kérdése, valamint a kalifátus és az iszlám állam. Nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen kezdeményezésekre van valójában szükség, és milyen esetleges megoldásokat alakíthatnánk ki. Ha megnézzük a líbiai helyzetet, az látható, hogy van értelme az erőfeszítéseinknek, de nagyon nagyok a kétségeim a felől, hogy gyorsan rendeződhet a helyzet. És szükség van egy b is, hiszen az is kérdés, hogy milyen intézkedésekre lehet szükség, miután már tudjuk, hogy Líbiában adott esetben kivel folytatunk egyáltalán párbeszédet. Tehát akkor Líbiában sajnos katasztrófa alakult ki, megszabadult az ország a Kadafi féle diktatúrától, de Algériának igaza van, az ország szétszakadása fenyeget. Meg tudja erősíteni azt, hogy néhány tagállam, beleértve az én hazámat is, legjobb szándékai mellett azon mégis részt vett bizonyos fegyveres, fegyveres erők kikézésében, gondolván, hogy ezek majd növelik a biztonságot, de ezek egy része Szíriába tért vissza, és az a dzsihadistákat erősíti most, teljesen katasztrofális ez. Másodszorban Katar szerepe az iszlamisták finanszírozásában. Meg tudja erősíteni ezt? Mi a helyzet Kalifa Haftar kapcsán, És végül említette a Tripoli legfelsőbb bíróság ítéletét. Az én libiai kapcsolataim, forrásaim azt mondják, hogy megfélemlítették a bírákat, ezért a bírák nem mondhatók függetleneknek, pártatlannak. Köszönöm szépen, Tenok úr. Estamos hablando de una Libia que... Olyan Líbiáról beszélünk, ami szerintem a látszat Líbiája, az úgynevezett Líbiai Nemzeti Kongresszus, vagy általános kongresszus Tripoliban található, és nem olyan, olyan képviseleti parlament, mint a képviselőház, amelyet 18%-nyi szavazattal szavaztak meg. Hogyha nincsen tehát valós partner, ahol valójában a hatalom a fegyveres erők kezében van, tehát semmilyen megállapodást nem tudunk ott a helyszínen kötni, ugyanis ott a klánok, a törzsek uralkodnak, illetve a milíciák, amelyek a vagyont kontrollálják, nem csupán az északról beszélek, hanem a délről is. Nem értek egyet azzal, hogy nem személyes érdemei miatt szavazták meg erre a pozícióra, de hogy nem, és ezt szeretném ezt kiemelni, nem véletlen, hogy önt választották meg erre a posztra. A Gadamez 2-vel nagy, kapcsolatban nagyon nagy aggájaim vannak, hogyha a klánok, illetve a törzsi csoportok, a sejkek nem kerülnek bevonásra, nem vesznek részt ebben a folyamatban, akik a lakossággal, a népességgel kapcsolatban állnak. Ne szavazásról beszéljünk, ha, ugyanis Libanon, Libiában ez nem létezik. Borzasztóan aggaszt már hónapok óta, és erről tudhat, a Libia déli részének helyzete, ugyanis ez egy puskaporos hordónak tekinthető fegyvereket exportál mindenhova. És ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy milyen tényleges segítséget, hiszen nincs ilyen, tehát azonnali hatállyal milyen azonnali segítséget fognak meghatározni, hogy Csárdal, Szudánnal, Nigériával, Libia és Egyiptom elég jó munkát végeznek egyébként egy nagyon bonyolult összefüggésben, de hogyha Nigériát, Csádot, Szudánt nem segítjük eredményesen, akkor a lehető legnagyobb fegyverkereskedelmi hálózat fog kialakulni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket az információkat Leonornak. A biztonsági tanács sajtó közleményében, miután Libanon, Libyába látogattak, értékelték a helyzetet, és azt juttatták kifejezésre, hogy felhívták az egymással szemben álló feleket arra, hogy a konfliktust oldják meg, elítélték az emberi jogi megsértéseket, és a jogokat beleértve a munkavállalói jogokat, az ENSZ delegáció jogait vetették fel, beszéltek a finanszírozási lehetőségek nehézségeiről, a 2014-es határozatot is említették, a stabilitás és a béke útjában álló akadályokat. A kérdés az az, hogy kik azok, akik a libiai stabilitást és békét fenyegetik. Másodszor a kormány és a nemzeti kongresszus a tabruki kormányt támogatja. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Találkozott -e által tábornokkal, és mi az üzenete számára? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Leonornak a hozzászólását. Nagyon nehéz a helyzet. Szeptemberben elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyben az európai követelések szerepelnek, és itt azt mondtuk, hogy támogatjuk az ön mandátumát és a feladatát. A nemzeti párbeszéd nagyon fontos politikai szinten. Minden befolyásos szereplővel. A kérdés az az, hogy a különböző milíciák és csoportosulásokkal felvették el a kapcsolatok. Az Amnestynek van egy olyan jelentése, amely szerint főleg nyugaton sok milícia és fegyveres csoport civileket is támad, és ezeket a támadásokat akár háborús bűnnek is lehet tekinteni. Ezt erről tud-e meg tudja erősíteni? A másik pedig azt követeljük az EU-tól és öntől is, hogy legyen lehetőség a politikai párbeszédre. Mi a helyzet a bevándorlókkal, illetve hogyha délről érkeznek a határon, a déli határon, határt lépik át, mi a helyzet velük? Köszönöm, Castaldo képviselő. Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Rappresentante, la ringrazio per il suo lavoro. Tisztelt főmegbízott. Köszönöm szépen a munkáját, és köszönöm a beszámolót. Én is csatlakozom ahhoz a kéréshez, hogy ez a politikai folyamat az utolsó esély, még akkor is, hogyha ez a parlament legitim, de a terület nagy részét már nem képviseli, mégis párbeszédben részt vehet tárgyaló partnernek lehet tekinteni. Különböző gyökerekre vezethető vissza ez a konfliktus. A törsi hovatartozásnak nagyon fontos jelentősége van. Lehet, hogy délen az ország fragmentációját figyelhetjük meg az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Olvastam egy érdekes cikket a libiai nagykövet fejtegetéseiről Olaszországban, és ő azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a NATO térjen vissza az országba, de nem mint béke fenntartó csoport, csapat, hanem bombázni. Nem gondolja-e, hogy meg lehet rémülni ettől? Talán mégiscsak van valamilyen alternatíva a demokrácia, a civil társadalom felépítésére, hogy ne mi legyünk azok, akik a bombázást propagálják. Nem jó, hogyha nincsen stratégiánk, nincsen javaslatunk. Másodszor Tunézia szerepe az országban már most több ezer menekült van, aki 2011 előtt menekültek Líbiából. Ez az egyetlen olyan ország Tunézia, amely az arab tavasz országai között betartja az ígéreteit. Az ön véleménye szerint a, a demokrácia konszolidációjának milyen esélye van, és hogyan segíthetünk abban, hogy fegyverletételre kerüljön sor és politikai megoldása? Kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt. Borgézió úr következik. Borgézió. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek is, Leon úr, hogy itt van. Egyetlen egy kérdésről szeretnék csak szólni, nevezetesen a bevándorlásról. Látható, hogy a Líbiában uralkodó kaotikus helyzet megnehezíti számunkra annak megértését, hogy a migrációs hullámok meddig terjednek, illetőleg, hogy ki ellenőrzi azokat. Erről azt hiszem, ön is tanúskodhat. És nem másodrangú kérdés ez egy olyan időszakban, amikor Líbia déli része részét, részén domináns a fegyverkereskedelem. Nem csak a többi földközi tengeri térségbeli országról van itt szó, hanem a szomszédos országokra is kihatással van ez a migrációs áramlat. Ki ellenőrzi ezt? A katonai csoportosulások vagy a dzsihádisták? Mi az ő szerepük mindebben? És mi, milyen kockázatot jelent mindez az egész nemzetközi biztonsági helyzetre? Én ugyanis azt látom, hogy a nyugaton még nem ismert teljes mértékben ez a tényállás. Folyamatosan migránsok érkeznek Európába is, különös tekintettel Olaszországra, és ők Olaszországot és ezeket a déli országokat egyfajta tranzitországnak tekintik, szerintem ezt a problematikát mindenkinek szem előtt kell tartania. Köszönöm szépen, Kánor. Köszönöm szépen, hogy megosztotta gondolatait velünk. Nagyon fontos a libiai stabilitás kérdése, illetve elmondta ön is, hogy törzsi alapú társadalomról van szó. Ön hogyan látja, ezt a szomszédos országok hogyan tudják kihasználni, milyen lépések történtek e tekintetben? és ön hogyan látja a Kadafihoz lojálisak, újra szerveződnek, és szintén beavatkoznak a folyamatokba. Ennek milyen kockázatai vannak? És talán fejtse ki azt is, hogy ezek a különböző csoportok tekintetében kinek a tulajdonában van a föld, milyen százalékokat tud megállapítani a dzsihadista táborok tekintetében, kik ezek a dzsihadisták, az iszlám állam, az al vagy valamely más szervezet. Köszönöm. Gomes Hadszony. Back now with the... Köszönöm szépen, nagy, nagy örömmel láttam. Látom önt itt. És köszönöm szépen a munkáját is, hiszen nem csak kemény munka ez, hanem veszélyes is. Tudom, hogy nem régében Bédában merényletet kíséreltek meg ön ellen, és ön ezt túlélte. Nagyon diplomatikusan fogalmazott, azt mondta, ez Líbia számára az utolsó esély. Antonio Panzer is erre hivatkozott felszólalásában, de lehet, hogy Európában itt már el is szalasztottuk az utolsó lehetőségünket, nem is tudjuk, milyen hatalmas veszély fenyeget itt. És hát láttuk, hogy mi történik, a probléma nem az, hogy a NATO túl hamar vonult ki, hanem az volt a baj a problémából, hanem az volt a baj, hogy az Európai Unió késlekedett és nem kezelte nem kezelte a központi kérdéseket időben, hiszen várható volt, hogy ezek a katonai csoportosulások mindenféle terrorista csoportokkal fogják felvenni a kapcsolatot. Nagyra értékelem, hogy politikai megoldást próbál elérni, de fontos, hogy mielőbb megoldást találjunk erre a helyzetre. Tunézia is hatalmas tehernek van kitéve, de nem szabad megfeledkeznünk a távolabbi szomszédokról sem, Egyiptom az egyik. Egyiptom világosan beavatkozik, az egyik felet, a Tobruk kormányt támogatja, és mi a helyzet Törökországgal és Katárral, amely a másik felet támogatja, amely Tripoliban hatalmon van? Korvin úr Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdésem van. Először is, nem lehetne a legjobb politikai megoldás az, hogy Libiát egyszerűen ketté osztjuk? A másik pedig, van-e annak realitása, hogy Idris király családja szerepet játszhatna, lehet, hogy ők befolyást tudnának gyakorolni. Én csak kérdéseket teszek fel. És talán elismerhetnénk azt is, hogy Gaddafi urat, úr hatalmát megdönteni hiba volt, nem? Köszönöm szépen, én pedig most nem elnökként, hanem képviselőként szeretnék szólni önhöz. Jól lehet, időnként ez zavaró lehet, emlékeznem kell a NATO beavatkozás katasztrófájára, most, hogy annyira sok háborúpárti van, az algériai kezdeményezést figyelmen kívül hagyták, amely szerint az Afrikai Unió más megoldást is kínálhatott volna. Rettenetes humanitárius válság, ártatlanok haltak meg polgárháború, ez elveszett állam már teszi Libiát. Olvasom a híreket franciai források szerint a francia sajtóban az jelent meg, hogy Líbia iszlamista, szíriai, egyiptomi, tunéziai iszlamistákat képez ki, Egyiptom és Katar, illetve az Arab Emirátusok részvételével. És ami legjobban meglepett és aggaszt engem, hogy a tunéziai belügyminiszterrel megjelent egy interjú a sajtóban, a libiai helyzetben pedig főként a fegyvercsempészet a legaggasztóbb, ez ugyanis időzített bombaként működik. Gyakorlatilag a libiai szélsőségesek SAMS 7-es rakéták, RPG rakéták, illetve repülők eltűntek. 12 repülő tűnt el Líbiából, amit Tunéziában és Algériában felhasználhatnak. Olyan emberek kezébe kerülhetnek, amelyek olyan erők kezébe kerülhetnek, amelyek egyetlen célja a pusztítás. Az Arab Liga nemzetközi párbeszédben hogyan vehetne részt, illetve a milícia kezébe, ha kerülnek ezek az olajmezők, akkor mi történik, és most pedig megadom ennek a szót, hogy válaszoljon. Nos, hát nagyon könnyű kérdéseket tettek fel nekem. Nyilván a libiai helyzet sem könnyű, úgyhogy igyekszem gyorsan végigmenni, és a lehető legjobb mértékben, legnagyobb mértékben megválaszolni ezeket a kérdéseket. Ami a nemzetközi egyeztetést illeti a szomszédos országokkal, illetve a Perzsa-öböl országaival, ez alapvető fontosságú. Ez a kérdés egyébként számos esetben felbukkant, vannak olyan regionális szereplők, amelyek alapvető befolyással rendelkeznek, és nem csupán a szomszédos országokra gondolok, Egyiptom például jelentős szerepet játszik a régióban, de itt most olyan országokról is beszélek, amelyek egy kicsit távolabb vannak, nem közvetlen szomszédságában Líbiának, Törökország, Katar, az Emirátusok, tehát olyan országok, amelyek szintén nagy befolyással rendelkeznek. Mindannyian támogatják a kezdeményezést. Ezért ezt a javaslatot valamennyi ország támogatásával fogjuk beterjeszteni, olyan országok támogatásával, amelyek nagy befolyással rendelkeznek a régióban. Ami a holnapi konferenciát illeti, Petres plusz 5, most a Petres plusz 3-nál tartunk, illetve P3 plusz 3 elnézést. Franciaország Egyesült Királyság tagja például, és ehhez pedig csatlakozik majd öt ország, illetve négy ország, Olaszország, Spanyolország, Németország, Málta és az Európai Unió. Ez egy olyan csoport tehát, amely holnap fog ülésezni, olyan csoport, amely szorosan figyelemmel kíséri az ENSZ erőfeszítéseit, és nagyon fontos támogatást nyújt számunkra. És természetesen nem próbál meg senkit kizárni, épp ellenkezőleg nagyon nyílt, nyitott csoportról van szó, amely a különböző formátumokat kipróbálta Madridban, például az 5.5 plusz, 5 plusz 5 plusz formátum volt, aztán volt egy másik formátum New Yorkban, amelyben a Pezsával országait is bevonták, és egy ilyen formátumú új találkozóra is sor kerül, vélhetően Madridban. Ez azt jelenti, hogy most arra törekszünk, hogy megnézzük a különböző formátumokat, amelyek szerint nagyon egyértelmű támogatást kaphat a nemzetközi közösség részéről az ENSZ, illetve a különböző líbiai szereplők együttműködése. Az állásfoglalás, a, illetve a 2174-es határozat szerepéről szeretnék ma szólni, ebben szankciók amelyeket említettek, amelyek főként azokra a személyekre vagy csoportokra vonatkoznak, akik nem működnek együtt a politikai folyamattal, illetve veszélyeztetik Libia biztonságát. Ez egy olyan folyamat, ami már zajlik. A New Yorki Szankcióbizottság, amelynek Uganda az elnöke, már dolgozik, a katonai környezetből választottak ki személyeket, akik egyébként olyan tevékenységet, fegyveres tevékenységet folytatnak, amely veszélyeztetheti a biztonságot, illetve különböző politikai csoportok képviselői, akik megkérdőjelezik, bonyolítják, vagy akár akadályozzák a politikai megoldást. Jelen pillanatban tehát ezen dolgoznak, az a meglátásom, hogy a misszió, amelyet vezetek, együttműködik természetesen A szang- együttműködünk tehát ezzel a bizottsággal. Azt remélem, hogy nagyon hamar megoldásokra juthatunk, és remélem, hogy ezt teljes mértékben értékelni tudjuk. Ami pedig a Gadames 2 tartalmát illeti, ezt Antonio Panzeri kérdezte, olyan kezdeményezésről van szó, ami elsősorban kihatással lesz, és ezzel válaszolnék egyébként Nár úr kérdésére is, tehát nem csupán a politikai szereplőkre fog hatni, van egy politikai vezetőség, ami alapvető fontosságú lesz. Itt nem csupán politikai szereplők lesznek, hanem egy szélesebb szektort vonunk be, például a törvényhozásba delegált személyek, vagy önkormányzati képviselők, amelyeket szintén demokratikusan választottak meg Líbiában különböző intézmények, vagy akár a civil társadalom képviselői, azért, hogy ez egy nagyon inkluzív csoport legyen, ugyanakkor viszont párhuzamosan három másik igazgatóság vagy szervvel működünk együtt. Az egyikben a milíciák vesznek részt, a következőben a törzsi vezetők, vagy klán vezetők, ahogyan Nár úr is említette, ez nagyon fontos szerepet játszik Líbiában, harmadik pedig a politikai pártokat tömöríti majd. A klánok és törzsi vezetők nagyon fontosak a vidéki területeken, főként keleten és délen, Tripoliban például, illetve nagyvárosokban a politikai pártoknak nagyobb a jelentősége. Tehát ez a négy kollektíva, tehát politika, milícia, törzsek és politikai pártok, ezekkel arra törekszünk, hogy nagyon széles körű megbeszéléseket folytassunk, ami a különböző líbiai csoportosulásokat illeti ami számokra, illetve Európa számára is fontos megoldást hozhat, ahogyan Anna Gomes is említette. Az első szakasz a tárgyalások során arra törekszik, hogy megoldjuk az úgynevezett ütemtervet, tehát nemzeti egységkormány alakuljon ki, illetve hogy az alkotmányos folyamatot helyreállítsuk, ez ugyanis némi késedelemben van, ahogyan önök is jól tudják, de úgy gondoljuk, hogy ezt az alkotmányt hamarosan jóvá hagyják, népszavazáson fogják megszavazni, és remélhetőleg akkor helyreáll az ország helyzete. Nem lesz könnyű, de törekedni kell rá. A második szakaszban pedig az egyéb kérdésekkel is lehet foglalkozni intézményi kérdésekkel. Tehát egy kétszakaszos, aszimetrikus folyamat lesz, lesz egy központi politikai szerv, illetve egyéb szervek, a fegyveres erők, klánok, politikai pártok képviseletében. Reméljük, hogy ez a folyamat az elkövetkezendő napokban elindul. Egyetértek önnel, igen, kell rendelkezni B-tervel, vagy akár C-tervel. A Gadames 2 volt a B-terv a Gadames 1-hez képest, tehát akkor kell talán egy C-terv is, ugyanis a helyzet annyira romlott, hogy jelen pillanatban nem könnyű azzal azt megjósolni, hogy a folyamat sikeres lesz vagy sem. Egyéb formátumokra is összpontosítani kell, hogy bevonjuk a katonai erőket, és eh, talán egy kicsit eltérni a hagyományos békekonferenciák felállásától. A politikai folyamat nagyon nehéz lesz, új bombatámadások történtek az ország nyugati részén az elmúlt hetekben, az elmúlt tíz napban eszkalálódott az erőszak, és ez aggasztja a nemzetközi közösséget. Harcok folynak aktív és nagyon aggasztó mértékben Bengázi környékén. Ez azonban természetesen nem jelenti, hogy más alternatívákról nem gondolkozunk el, hogyha a politikai folyamat nem tudja megoldani az összes problémát. Tenok úr is tett fel kérdéseket. Nekem nincsenek konkrét információim. A kiképzésekről olvastam dokumentumokat erről. Egyesült Királyságbeli kollégáktól hallottam arról, hogy vannak problémák az Egyesült Királyságban olyan személyekkel, akiket nem erőszakkal kapcsolatos támadások, akik nem erőszakkal kapcsolatos támadásokban vettek részt, de nincsenek konkrét információim az Egyesült Királyságban kiképzettekről, akik esetleg dzsihad, dzsihadistekkel váltak. Erről sajnos többet nem tudok mondani. Ugyanez a helyzet Katarral, a dzsihadisták kiképzésében. Voltak erről beszámolók, de konkrét információim nincsenek. Annyit tudok mondani, hogy Katar jelen pillanatban nagyon aktívan támogatja a politikai megoldás keresést. Minden szereplő, akinek van befolyása Líbiában, belátja, hogy az ország a teljes káosz szélén táncol, nem akarják azt, hogy teljesen kaotikus viszonyok uralkodjanak az országban, ezt senki sem szeretné, ezt próbálják megakadályozni ők is. A Bengázi keleti fellépés után és a légicsapásokat követően is Úgy gondoljuk, hogy az egyetlen hatékony módja a terrorizmus leküzdésének az állami intézmények felhasználása vagy bevetése. Ez volt az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy Haftar úr nem teljesen fogalmaz világosan a szándékait illetően. Többször is megkérdőjelezte a demokratikus intézményeket, nem világos tehát, hogy mi a célja. a légierőt és más egyéb katonai eszközöket használja fel, amelyek nem feltétlenül a terroristákat veszik célba, hanem a civil lakosságot is, és így ugye nem lehet küzdeni sem a terrorizmus, sem a terroristák ellen. Néha előfordulhat, hogy az ember így pont az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretné. Egységbe kovácsolódnak azok, akik esetében nem szeretnénk egységet látni. Ez történt az Ansar esetén is. Ezek a csoportosulások tehát összezártak ellene, és a nemzetközi fellépés volt az, amely megprób- amelynek sikerült valamennyire szétszakítani ezeket a csoportokat. Úgyhogy sok a kérdője, sok a nyitott kérdés. Hafte úr fellépése nem kifejezetten hasznos, talán a legjobb az lenne, hogyha adna egy esélyt a politikai folyamatoknak, és nem kérdőjelezné meg és nem sodorná veszélybe a egy esetleges demokrácia képítését Líbiában. Tudjuk, hogy ez sokáig fog tartani, és nagy külső és belső erőfeszítésekre is szükség lesz, de fontos lenne, hogy legalább megkapjuk az esélyt a sikerre. És végezetül, ami a bírósági döntést illeti, ahogyan elmondtam már korábban is, nagyon nehéz lenne állást foglalni ebben több okból kifolyólag is. Az egyik ok az, hogy ez a bíróság állítólag meg volt félemlítve, amikor ezt a döntést hozta meg. Az elmúlt hónapok során mindvégig azt láthattuk, hogy Líbiában a milíciák nyomást gyakorolnak, szerepet játszanak, és ez mindig is kihívás volt, ez nem újdonság. A milíciák jellege megváltozott Tripoliban, de korábban is már tevékenykedtek itt milíciák. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Nem jogi kérdésről van itt szó, nem politikai kérdésről, még akkor is, hogyha a legfelső bíróság világos értelmezhető döntést hozott volna, akkor is világos, hogy politikai megoldásra van szükséges a nemzetközi közösségnek pontosan ezt kell elősegítenie. Ami Nár úr kérdését illeti, az elsőre már válaszoltam, a Gadames 2-ben már a törzsi vezetők is részt fognak venni, ami pedig a második kérdését illeti, ez természetesen nagyon bonyolult, összetett kérdés. Líbiában 4000 kilométernyi szárazföldi határ van, a Sahel országaival mindenféle fenn, mindenféle kihívás fennáll, mint például a terrorizmus, embercsempészet, fegyvercsempészet, kábítószerkereskedelem. És ez pedig különösen nehéz, mert ezek az államok, Líbia déli részén található államok pedig nagyon törékeny államok, így nagyon nehéz lesz megállítani ezeket a kereskedelmi folyamatokat. Remélem, hogy hamarosan visszatérhet Líbiába a valódi határellenőrzési rendszer. Ez ugyanis jelen pillanatban nagyon aggasztó. Az ENSZ-ben végzett munkánk nagyon szorosan kapcsolódik az Európai Unióhoz. Líbiának sincs elegendő kapacitása, sem pedig a szomszédos országok nem rendelkeznek elő kapacitással, hogy ezt a helyzetet megoldják. Kik a szereplők? akik a politikai megoldást ellenzik. Gyakorlatilag itt extrémistákról van szó mind a két oldalon. Vannak olyanok, akik iszlamisták részéről, akik közel állnak a dzsihadizmushoz, akik a radikális iszlamizmus hozzának közel, és nem támogatják a tárgyalásos megoldást. Láttunk ilyen embereket a tüntetések során Tripoliban az Egyesült Nemzetekkel szemben tüntettek. Szerencsére ez csak kisebbség. A mainstream mérsékelt iszlám oldal támogatja a tárgyalásos megoldást. A másik oldalon ott vannak a mérsékeltek, a többség, akik támogatják a politikai párbeszédet, de van egy kisebbség, egy szélsőséges kisebbség, akik azt mondják, hogy minden iszlamista terrorista, és semmi értelme tárgyalni velük. Jelen pillanatban nem igazán látjuk hogy ezek a szélsőségesek, főleg a fegyveres csoportok, a legradikálisabbak, milíciák, ezekkel kapcsolatban nem látunk jelzéseket arra, hogy támogatnák a politikai folyamatokat, bár egyeztetünk velük, tartjuk a kapcsolatot. Felvetettek egy kérdést a milíciával kapcsolatban, persze, egyez, ővelük is felvettük a kapcsolatot semmi értelme nem lenne politikai egyezményt öm, egyezményre törekedni, hogyha a fegyveres erők vagy csapatok nem öm, vennének ebben részt. Nem lehet öm, ugye politikai megoldásra jutni fegyverekkel, de másik oldalon nem lehet semmilyen politikai megoldást elérni, akkor sem, hogyha, nem, hogyha kizárjuk ezeket a csoportokat a, a tárgyalásokból. Úgyhogy ők mindenképpen részét kell, hogy kép, képezzék ennek a tárgyalási folyamatnak. Kastoló úr, a megosztás és a fragmentáció. Líbia már, már megosztott. Ez a valóság. Két parlament, két kormány, a katonai ellenőrzés több egy része keleten, más része nyugaton van, úgyhogy itt az ideje, hogy megragadjuk a lehetőségeket, amelyek a nemzetközi közösség előtt állnak. Annak Gomasznak igaza van, ez az utolsó lehetőség nekünk is, nekik is. A dél, Dél-Líbiának is megvannak a, megvan a maga dinamikája. Ahogy ez már elhangzott, a kockázat tehát már létezik. Meg kell próbálnunk azonban ezt a megosztottságot legyőzni, újra egyesíteni az országot. Egyetértek a nemzetközi közösségek 2011-es visszafogottságának az árát fizetjük most meg. Nem tudom, hogy a migrációs áramlatokat kik kontrollálják, valószínűleg a mafiák, nem politikai csoportok, sem pedig milíciák, amelyeket megvádolhatnánk ezekkel a migrációs áramlatokkal. Nehéz lenne ebben a pillanatban erről szólni, ugyanis a biztonsági helyzet Líbiában olyan, hogy nincsenek intézmények, nincs rendőrség, nincsen közigazgatás. Úgyhogy a kérdés felmerül, hogy kik ezek a maffiák, és ki támogatja az emberkereskedelmet, amelyel az el, idén százezer ember került Európába. A dzsihadisták fontos szerepet töltenek be, kik ezek a dzsihadisták. A legtöbb dzsihadista Líbiában, Tárna és Bengáziban nem olyan csoportok, amelyek nyilvánosan egyfajta kötődést fogalmaztak volna meg az iszlám állama kapcsolatban, inkább klasszikusak az Asura, ifjúsági Asura vagy ifjúsági csoport, kapcsolódik ugyan az iszlám államhoz, kicsi csoportosulásról van szó, de azért aggasztó, és vannak olyan csoportok, amelyek ugyan nyíltan nem kötődnek az iszlám államhoz, de talán hamarosan ezt mégiscsak megteszik. Az Abu Szali mártírjai, illetve más csoportok is léteznek, amelyek főként Tárnában aktívak. őket is ehhez a csoporthoz lehet sorolni. Azt hiszem, hogy nincsenek jelen a Kadhafi rezsimhez lojális személyek, legalábbis nem töltenek be fontos szerepeket Tripoliban vagy más iszlamista szektorban. a korábbi rezsim résztvevői, szereplői tehát nem töltenek be különösebben fontos szerepet. Politikai párbeszédre van szükség, tehát annak érdekében, hogy demokratikus Líbia alakuljon ki. A Tobruk nem, tám- nem képviseli ezeket a szektorokat, jól lehet vannak a Kadafi rezsimnek olyan régi tagjai, amelyek megpróbálnak beavatkozni, megpróbálják szítani a konfliktust, azért, hogy a Kadafi rendszert megpróbálják helyreállítani. Anna, teljesen egyetértek veled, és ezt elismétlem, hogy nemzetközi támogatás nélkül nem lehet megállapodásra jutni ezért kiemelném, hogy a legfontosabb országok támogatnak minket, az Európai Uniónak jelentős a szerepe, nem szabad elkövetni ugyanazokat a hibákat, amelyeket a múltban elkövettünk, és te is ezekre már felhívtad a figyelmet. Nincsen megoldás, nem lehet megoldás Líbia megosztása, szerintem ez egyértelmű. Az Idris király családtagjai vélhetően játszhatnak szerepet, de inkább azért, mert bizonyos keleti törzseknél nagy a befolyásuk, így a jövőbeli megoldásban is részt kell venniük, de szerintem nincs arra lehetőség rövid távon legalábbis, hogy a monarchiát helyreállítsák Líbiában, és nem volt hiba, nem volt tévedés, ugyanis nem volt semmilyen alternatíva a Kadafi rendszer megtartásával kapcsolatban lehet, hogy jobban vagy rosszabbul lehetett volna tenni, de nem maradhatott fenn a rendszer. Véleményem szerint az alternatíva az volt, hogy hagyjuk, hogy a Kadafi csapatok, amelyek Bengázi kapuinál álltak, rettenetes mészárlást végezzenek a városban, vagy pedig meg lehetett volna állítani ezt a támadást, és lehetővé tenni, hogy a forradalmárok nyerjenek, ahogyan egyébként ez meg is történt. Én úgy gondolom, hogy nem lett volna idő arra, hogy egy diplomáciai kezdeményezés megvalósuljon, bár lehetséges lett volna, de úgy gondolom, hogy a diplomáciai kezdeményezés nem érkezett volna időben, ugyanis Kadafi csapatai már ott voltak a városkapokban, sőt, mi több, már be is szivárogtak a városba, de ezt soha nem fogjuk megtudni létezik együttműködés az Afrikai Unióval. Ma este utazom el egyébként pont a, egy afrikai képviselővel találkozom Líbiával kapcsolatban, úgyhogy Szudán, Tunézia, tehát a szomszédos országok, amelyek együttműködnek az ENSZ kezdeményezésekben. Ami pedig a kőolajvásárlást illeti, illetve egyéb pénzügyi eszközök használatáról ma beszéltünk, és holnap is beszélni fogunk a miniszteri találkozón. De azt hiszem, hogy a nemzetközi közösséget nagyon aggasztja, hogy bizonyos csoportok ezeket a pénzügyi eszközöket felhasználhatják. Ez ugyanis valamennyi nemzetközi szereplőre kihatással lesz. Úgyhogy ez is része annak a munkának, amelyet Európának és ennek a parlamentnek el kell végeznie. Leonor, nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok a munkájához, és remélem, hogy a libiaiak is magatartásukat javítják, és sikerül a helyzetre megoldást találni. Kedves kollégák, most egy olyan kérdésre térünk rá, ami eh, egy kicsit eh, ki fog bennünket zökkenteni, akár egy órás vitára is számíthatnak, kedves kollégák. Egy technikai jelentés vár ránk. Van-e valakinek hozzászólása? Nincs, akkor azonnal kezdjük a szavazást, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Ich möchte den Berichterstatter für köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a kiváló munkájáért. És ezzel lezárom az ülést. Was? Das doch mit Durchschlagskraft vorgetragen. Ne?